Good morning, everybody. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Üdvözlök mindenkit ezen a mai meghallgatáson, amely azt tárgyalja, hogy milyen akadályok gátolják az európai állampolgárokat a szabad, szabad mozgás és munkavállalás jogában. Méghozzá az európai polgároktól kapott petíciók alapján fogjuk ezt a témát körbejárni. A petíciós szakbizottság nevében szervezzük ezt a mai nyilvános meghallgatást. Mindenki tájékoztatok, hogy az interneten követhető ez a mai meghallgatás. Túl sokan nincsenek jelen, de biztos vagyok benne, hogy az interneten eh, figyelemmel követ bennünket Európa. Az európai állampolgárok és munkavállalók szabad mozgása az Európai Uniónak és a belső piacnak az egyik alapvető elve. Ezért következésképpen minden uniós állampolgár tagállamnak emeltőleg joga van arra, hogy egy másik tagállamban munkát keressen jogunk van arra, hogy bármely uniós tagállamban munkállási engedély nélkül dolgozzunk, hogy egy célból ott lakjunk, sőt, ott maradjunk, miután lejárt mondjuk a munkaszerződésünk, és teljes egyenlő elbánáshoz van jogunk a munkaerőpiacon, a munka körülmények tekintetében, illetve minden más szociális és adó ügyben egyaránt. Ugyanakkor a kapott petíciók hiszen rendszeresen kapunk ilyeneket alapján. Úgy tűnik, hogy a szabad mozgás még nem érvényesül teljes mértékben, te különböző akadályok gátolják ezt. Nehéz megmondani, hogy pontosan mik ezek az akadályok, ezért olyan jó, hogy a szakértők ma segítenek nekünk erre a kérdésre választ találni. a számos területen világos, hogy vannak ilyen fennmaradó akadályok, különböző formát ölthetnek ezek, például a diplomák nem elfogadása, vagy a szakmai képesítések nem elfogadása, vagy megnehezítik az egyén számára, hogy szociális jutatásokat kapjanak, néha a kettős adóztatással is meg kell küzdeniük. Az első vendégeink, hogyha jól tudom, kilenc tagállamban vizsgálták azt, hogy milyen fennmaradó kihívások gátolják még a 2004 per 38 per EK irányelv átültetését, gyakorlatban történő átültetését. Ez az irányelv egyébként arról szól, hogy az unió állampolgári, illetve családtagjai szabadon mozognak és vállalhatnak munkát az Európai Unió tagállamaiban. A második panel megbeszélés során a munkavállalás szabadsága, illetve a fogyasztóvédelem kerül majd górcső alá. Nyilván a belső digitális piacra különösen odafigyelő végezetül. Az utolsó négy meghívott előadónk azzal foglalkozik majd, hogy a szociális jogokhoz való hozzáférés, illetve ezek hordozhatósága az elméletben és a gyakorlatban hogyan érvényesül. Meggyőződésem, hogy ez a mai meghallgatás nagyon aktuális, és kiváló lehetőség a Petíciós Szakbizottság tagjai, a képviselőtársaim számára, illetve minden résztvevő számára, hogy elgondolkozzunk azon, hogy hogyan tudunk reagálni azokra a nehézségekre, amelyekkel minden nap találkoznak az uniós tagállamok, amikor egy másik tagállam területén kívánnak munkát vállalni, vagy letelepedni hogyha megengedik, akkor egy személyes élménnyel folytatnám. Két fiamnak azt tanítottam, hogy európainak azt jelenti, hogy egy, megszültünk egy országban, aztán tanulunk egy másikban, aztán dolgozunk egy harmadikban, szerelembe esünk egy negyedikben, és majd egyszer hazatérünk. Meggyőződésem, hogy erről szól Európa, és a fiatal európaiak, akik ma születnek, egy ilyen Európában szeretném, hogy felnőjenek és éljenek. Ezzel nagyon jó vitát és eszmecsét kívánok mindenkinek, és meg is ragadnám az alkalmat, hogy Gillian Kellynek és Natalie Murrensnek megadjam a szót akik a brüsszeli konzulens cég eh, nevében most felvezetik azt a tanulmányt, amit megrendeltünk tőlük. 20 percet kapnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó reggelt eh, kívánok. Natalie Morenz vagyok, és Jane Kelly a kolléganőmmel készítettük ezt a tanulmányt. A petíciós illetve a Polgári Szabadságok Jogok Bizottsága megrendelésére készítettük ezt. Alapvetően azzal foglalkozik ez a tanulmány, hogy milyen akadályok gátolják az uniós polgárok és családtagjaik szabad mozgásának jogát. Két részre osztanám ezt a tanulmányt, a jelenleg hogyan áll a 2004 per 38 per LK irányelv gyakorlatba történő átültetése és végrehajtása, Gillian kollégám pedig inkább majd arra koncentrál, hogy a gyakorlatban milyen akadályok gátolják rendszeresen az uniós polgárokat és családtagjaikat abban, hogy a, ezt a jogot gyakorolják. A belépés megakadályozása, a letelepedés megakadályozása, a diszkrimináció, nemzeti bármiféle alapon történő hátrányos megkülönböztetéssel foglalkoztunk, ezt vizsgáltuk, azt is, hogy milyen típusú intézkedéseket a alkalmaztak a tagállamok, hogy a visszaéléseket csökkentsék, illetve vizsgáltuk azt is, hogy a tagállamok milyen okok miatt utasítottak ki valakit, vagy tagadták meg a belépés jogát egy uniós állampolgártól vagy családtagjától. Lássuk az egész tanulmány kontextusát, hogy említettem a 2004 per 38 per EK irányelva kiinduló pont, amely az Európai Unió állampolgárnak vagy családtagjának azon jogáról beszél, hogy szabadon mozoghatnak és telepedhetnek le az Európai Unió területén. Ez alapvetően a belépés jogával, a tartózkodás és letelepedés jogával, három hónapig, vagy illetve hosszabb ideig állandóan, állandó tartózkodás jogával foglalkozik, közbiztonsági, közegészségügyi, illetve közpolitikai jogból pedig eh, ki is utasítható egy uniós tagállam eh, eh, állampolgára. Belgium, Németország, Spanyolország, Franciaország, Írország, Olaszország, Lengyelország, Svédország és Egyesült Királyság volt a ezt vizsgált tagállam. Próbáltunk a kis és nagy tagállamok között egyensúlyt állni, egy földrajzi egyensúlyt is, illetve azokat a tagállamokat, például Belgium, Egyesült Királyság és Írország, ahol vassokan érkeznek, illetve ahova sokan visszatérnek, ez például Lengyelország. A többi 18 tagállamot is vizsgáltuk, de őket csak inkább célzott kérdőívekkel a legfontosabb akadályokat vizsgáltuk csak a nemzeti szakértők bevonásával hogy a fennmaradó többi 18 tagállam, amik voltak a jellemző akadályok, amelyek gátolták az embereket ezen szabad mozgás jogának gyakorlásában. A nemzeti szakértők eh, az adott tagállamokat eh, világították át, az Európai Parlamenthez eh, érkező panaszokat is alapul vettük, illetve nemzeti szervezetek bevonását sem felejtettük el, azt hiszem, ezt elmondhatom. Lássuk most akkor az eredményeket. Mire jutottunk a tanulmányban? Amikor az említett irányelv átvételét eh, vizsgáltuk, akkor tíz cikket emeltünk ki ebből a jogi jogszabályból, a belépés joga, a tartózkodás joga, és így tovább, és így tovább. Az kilenc kiválasztott tagállamban elmondhatjuk, hogy összességében az irányelv vet átültették a eh, helyi jogszabályokba, a helyi jogba, ugyanakkor maradtak még problémák erre a tíz kiválasztott jogszabályi cikkeire vonatkozóan a 28-as cikk kivételével, ami a kiutasítás elleni védelmet mondja ki, minden másik cikk esetében találtunk problémákat. A legproblémásabbnak a 14-es cikk volt, ez pedig nem más, mint a állandó lakhely megtartása, amelyre joguk van kivéve, hogyha túlságosan nagy terhet jelentene ez a társadalombiztosítási adott a tagállam társadalombiztosítási rendszer számára. Automatikus kiutasításra persze nincsen lehetőség, de egyes tagállamok például nem garantálják egyáltalán, hogy a letelepedés jogát vagy a tartózkodás jogát automatikusan megkapják. Tehát alapvetően ez a cikk lehetővé teszi azt, hogy megvonják valakitől a tartózkodás jogát, de csak akkor, hogyha a társadalombiztosítás rendszerére túlzott terhet jelentene az adott személy, ugyanakkor ez nem lehet automatikus, és az tagállami jogszabályok sajnos ezt a fajta védelmet, tehát az automatizmus elleni védelmet nem mindig garantálják. A legtöbb problémát az okozza, hogy nagyon általánosan fogalmaz a tagállam megfelelő erő, pénzzel, erőforrásokkal, túlzott teher, családtagok, tartós kapcsolat, és így tovább. Ezek azok a fogalommeghatározások, amelyeket aztán mindig a bíróságnak kell értelmeznie, és pontosabban definiálnia. Ezek tehát alapvetően azok a problémák, amelyek úgy éreztük, hogy jogszabályi szempontból megnehezítették az európai polgárok életét. Most pedig a kollégának adom át a szót gyakorlati akadályokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen, a tanulmányunkban azt tapasztaltuk, hogy az irányelv végrehajtása okozza a gyakorlatban a nehézséget. Főként Azért, mert nagyon megszorító módon értelmezik az irányelv rendelkezéseit. Mik voltak a fő akadályok? Alapvetően az administratív terhek és a bürokrácia, illetve az információ hiánya, tájékoztatás hiánya, illetve az együttműködés hiánya a tagállami szervek részéről. Ami a belépés jogát illeti, Alapvetően az uniós állampolgárok számára ez nem jelent problémát. A leginkább problémás az akkor lehet, hogy harmadik ország állampolgárai, a családtagok, itt a vízum kiadása néha problémás. A gyorsított eljárás a belépési vízumok esetében több tagállamban gyakran megtagadásra kerül. Írországban például a reptéren vízum kezelési lehetőség nincsen, ezt az irányelv sértésének értelmezte az ír legfelsőbb bíróság Radican eh, versus Minister for Justice ügyben. Azóta persze javult a helyzet. 2011-es bíróságítéletről beszélünk, az irányelv eh, vett megsértett ebben az esetben Írország. A harmadik országbeli állampolgárságú eh, családtagok nagyon komoly bürokratikus nehézségekkel is szembesülnek a vízumfelolgozás esetében túlságosan hosszú ideig tart, mire vízumot kapnak. 12 héttől több hónapig is tarthat ez. Túlzott dokumentációs elvárásokat támasztanak velük szemben, több tagállamban is egyébként ez gyakran felmerül. Írországban például rengeteg dokumentumot kell benyújtani, a különböző szervekhez annak érdekében, hogy ez a harmadik országból állampolgárság rendelkező családtag vízumot kaphasson. Például egészségbiztosítás, hogy ho, bizonyíték arról, hogy hol fog lakni, és így tovább, és így tovább. Nem ingyenesen adják ki a vízumot, ez is az irányelv megsértésének bizonyul. Máltán ez visszatérő probléma, ahol nem uniós tag állampolgárságú családtagoktól megtagadták a díjmentes vízum kiadását, arra hivatkozva, hogy csak az Európai Unió területén házasságot kötött házastársakra vonatkozna ez. A nem uniós állampolgárságú családtagoktól indokolatlanul vagy nem megfelelő indokkal tagadják meg néha a vízumokat, illetve a vízumokkal kapcsolatos nem megfelelő tájékoztatás is problémás több tagában, ahogy láthatják itt a tárgyázatban. Ami a tartózkodási jogot illeti, rengeteg akadályt támasztanak a tagállamok ezügyben. Bürokratikus nehézségeket okozhat például a, a tartózkodási engedély beszerzése, túlzott késéseket is tapasztalhatunk. Belgiumban például 2004-ben, 5-ben 6 hónapos lemaradásban, illetve 6 hónapos várakozási idő volt arra, hogy valaki időpontot kapjon a flamand szervektől arra, hogy kiremezze egyáltalán a letelepedési, illetve tartózkodási engedélyt. Írországban például túlzott dokumentációs elvárások vannak, az irányelvben felsorolt dokumentumokon kívül további dokumentumokat is követelnek. Például a PPS számot, a büntetlenségre vonatkozó bizonyítékokat, vagy bevándorlási történetre vonatkozó dokumentumokat. <clears throat> Finnországban és Szlovéniában például gyakran tévednek a nemzeti szervek, és azt gondolják, hogy csak akkor tartózkodhat valaki az országban három hónapnál hosszabb ideig, hogyha munkahelyjel, munkaszerződéssel rendelkezik, vagy beiratkozott egy oktatási intézménybe. Miközben egyáltalán nem így van az igazság, az is jelent tartóztatják az embereket, hogyha van megfelelő pénzük és egészségbiztosításuk, akkor minden joguk van bárhol tartózkodni. Többször megtagadják a tartózkodási engedélyt az uniós állampolgároktól Görögországban például. Tíz éve ott dolgozott, biztosított volt és adott fizetett egy uniós állampolgár, elvesztette az állását 2013-ban, de 2010-ben, de 2013-ban újra munkát talált, ugyanakkor mm, a tartózkodás engedélyét nem újították meg. Vannak olyan tagállamok, amelyek az egészségbiztosítás bizonyítékával kapcsolatban nagyon szigorúak, túlzottan szigorúak, az S1-es EU szabványformulát nem fogadják el, a svéd adóhatóság például, hogyha valaki S1-es formanyomtatványt tud bemutatni, akkor nem kap személyi számot, és így nem tud bejelentkezni, illetve igénybe venni semmiféle szolgáltatást hivatalos szervnél Svédországban. A belépés megtagadása, tartózkodási engedély megtagadása és a kiutasítás, nos ez ügyben nagyon kevés adat állt rendelkezésünkre, azzal kapcsolatban is kevés adat áll rendelkezésünkre, hogy milyen okból tagadták ezt meg. A kevés információból, amit a nemzeti jogszabályokból, az érintettektől, illetve az esetjogból gyűjthetünk, azt találtuk, hogy elsősorban eh, azért tagadták meg a belépést valakitől, mert eh, nem rendelkezett megfelelő eh, anyagi tartalékokkal, úgy ítélték meg, illetve nem egy uniós állampolgárral utazott. A letelepedés ügyében közpolitika, közbiztonság, közegészségügy ügyében eh, okával tagadták meg valakitől a tartózkodás eh, jogát, vagy hogy nem rendelkezik eh, megfelelő utazási dokumentumokkal. A kiutasítás alapvetően biztonsági bűnügyi jogból történt, illetve egyes esetekben azért, mert a társadalmi biztosítás rendkívül túlságosan nagy terhet róna. Mik voltak a fő problémák ez ügyben. Először is mit jelent az, hogy valaki megfelelő mm, tartalékokkal vagy pénzzel rendelkezik. Egyes tagállamok nem veszik figyelembe azt, hogy pontosan mit is jelent az, hogy valaki túlságosan nagy terhet jelentene a társadalombiztosítási eh, rendszerre. Ez ügyben is nagyon változóak az értelmezések. Egyes tagállamok uniós eh, tag, eh, állampolgárok családtagjait kiutasítják azért, mert nem tudnak erkölcsi bizonyítványt ugyanis nem tudnak felmutatni, azért ennél sokkal összetettebb a helyzet. A befogadó tagállamban volt, hogy valaki 5 évnél régebb óta tartozott, mégis kiutasították. Sok tagállamban nem nincsenek világos jogszabályi vagy adminisztratív iránymutatások, túlságosan nagy szabadságot kapnak a nemzeti szervek, amikor eldöntik, hogy kit utasíthatnak ki. Ez így jogbizonytalan helyzetet teremt. In terms of the main obstacles in accessing social security, a társadalom biztosításhoz való hozzáférés tekintetében mik a legnagyobb akadályok? Nos, itt meg kell említeni azt, hogy ez nem közvetlenül kapcsolódik ehhez az irányelvhez, mégis ez a szabad mozgás egyik alapfeltétele, hiszen ilyen szociális szolgáltatások nélkül hogyan valósulna meg a szabad mozgás joga. Rengeteg ilyen akadályjal találkoznak az emberek a mindennapokban, például a nyugdíjak, az egészségügyi ellátás, a munkanélküli ellátás, illetve a különböző családi támogatások ügyében. Mik itt a fő akadályok egy másik tagállamban? Elsősorban sorban a koordináció és a kommunikáció hiánya a két tagállam szervei között. Az európai egészségbiztosítási kártya elfogadása is igen gyakran problémás, úgy tűnik több tagállamban. A társadalom biztosítási járulék befizetésével kapcsolatos igazolások kiadása is nagyon nehéz, illetve nagyon sokan az illetékes szerveknél dolgozók közül nem ismerik a vonatkozó jogszabályokat, és ezért tagadják meg eh, a különböző eh, társadalombiztosítási eh, szolgáltatásokat az emberektől. Lássuk most a diszkrimináció kérdését mik a fő akadályok. A diszkrimináció leggyakrabban ezen irányelv keretében akkor tapasztalható, amikor egy adott tagállamban élnek már, és a munkaerőpiacon különböző szolgáltatásokat akarnak igénybe venni. Például a nemzetiségi alapon történik diszkrimináció a munkaerőpiacon, vagy az oktatáshoz való hozzáférés, bizonyos szakmákhoz való hozzáférés, a közigazgatásban történő munkavégzés tekintetében rendszeresen megvalósulnak. Bulgár és román állampolgároknak rendszeresen ezzel kell szembesülniük, amikor munkát akarnak válni egy másik tagállamban, annak, érde, annak ellenére, hogy Romániával és Bulgáriával szembeni átmeneti korlátozó intézkedések 2014. január 1-én leártak. Ezek hatályukat vesztették. Több ilyen panaszt is tudunk azzal kapcsolatban, hogy másik uniós állam polgáraival szemben jóval magasabb tandíjakat próbálnak megállapítani, illetve például a tartózkodási engedélyek vagy a különböző biztosítások terén is túlzott költségeket próbálnak rájuk róni. A bankok például különböző szolgáltatásokat megtagadnak más tagállamok állampolgáraitól, és végezetül a diszkrimináció egyik visszatérő esete az ár diszkrimináció, amikor például a tömegközlekedést próbálják igénybe venni. Lássuk most a szexuális orientáció, illetve a családi státusz tekintetében a az élettársi kapcsolatban élőknek elméletileg teljes joguk lenne még az azonos nemű párok esetében is minden szolgáltatást létre igénybe venni, ugyanakkor Szlovákiában és Lengyelországban ezt gyakran megtagadják tőlük, vagy például a partnerükre nem terjesztik ki az egyébként a házastársakra vonatkozó biztosítási jogot. Tótartók be kell számolnunk arról, hogy etnikai alapon történő hátrányos megkülönböztetés is előfordul, nem gyakran, de a romák esetében, a roma kisebbség esetében ez előfordul. Például a munkaerőpiac, az oktatás, a pénzügyi szolgáltatások, a lakhatás, illetve a szociális védelem terén több tagállamban nem kapnak egyenlő, nem részesülnek egyenlő elbánást, már bejelentkezni sem engedik őket, vagy a, a, a lakó autókban élés jogát, ami közöttük gyakori is megtagadják tőlük. Milyen intézkedéseket hoztak a tagállamok annak érdekében, hogy a visszaéléseket megelőzzék? például a látszat eh, házasságok tekintetében a visszaélések, a csalások eh, ra vonatkozóan igen komoly intézkedéseket hoztak, ugyanakkor nincsenek világos adatok arra vonatkozóan, hogy mennyire hatékonyan érvényesülnek ezek az intézkedések, és hogy mennyire korlátozzák a gyakorlatban a mozgás szabadságát. Ugyanakkor egyes tagállamok esetében arra mutatnak az adatok, hogy negatív hatással bír ez a mozgás szabadságára. Például a bizonyítás terhének megfordítása a, a kapcsolatban, hogy nem látszatházasság egy házasság, ez igencsak aggályos, hát főleg az Egyesült Királyságban alkalmazzák ezt, ahol több panasz is érkezett ez ügyben. Végezetül az ajánlások, amelyeket a tanulmányt tesz az Európai Unió intézményei felé, először is úgy érezzük, hogy az Európai Bizottságnak meg kellene követelni a tagállamoktól azt, hogy szisztematikusabban és összehasonlíthatóbban gyűjtsenek adatokat, például azzal kapcsolatban, hogy hány embertől tagadják meg a belépést vagy a tartózkodási jogát, vagy esetleg utasítják ki. Az Európai Bizottságnak szorosabban figyelemmel kellene követni, hogy hogyan ültetik át a nemzeti jogba, és szereznek érvényt az említett irányelv rendelkezéseinek illetve világos iránymutatást kellene adni a tagállamoknak, hogy hogyan tudják jól átültetni ezt az irányelvet a gyakorlatba, például, hogyha tisztáznák azokat a definíciókat, eh, hogy tartós kapcsolat, eh, vagy eltartott tag, és így tovább, és így tovább. Fontos, hogy az esetleges panaszokat minél gyorsabban elbírálják, így például a Solvit rendszer, ami jól működik, egy hotline-nal, egy ilyen forródrótos vonal is érdemes lenne kibővíteni. Végezetül, de nem utolsó sorban nagyon fontosnak tartjuk, hogy az európai polgárok tisztában legyenek, hogy milyen jogok járnak nekik és családtagjainak ezzel kapcsolatos további tájékoztatásra szükség lenne. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen konkrét javaslatokat tett az a kapcsolatban, hogy hogyan tudnánk ezt a csatát tovább vinni. E, most pedig a képviselők szólalhatnak fel. Kérem, vessék föl kérdéseiket. Ki szeretne az első lenni? Ha senki nem, akkor én leszek az első. Több kérdésem is van. Az egyik nyilván ahogy mondani szoktuk, az elefánt a szobában, amelyről senki nem beszél. Tehát az állampolgárok jogai az Egyesült Királyságban, és különösen a, a a kiutasítások kérdésében különböző okoknál fogva az Egyesült Királyságban ugye a népszavazás után sok változás, és a Brexit után sok változás következett be is várható. Ez lenne az én első kérdésem, mi a helyzet ezen a téren az EU állam, EU-s állampolgárok kiutasításával kapcsolatban? Ez egy kis kérdés, mondhatnám. Öm, esetleg más képviselőnek van-e kérdése? Sajnos a tanulmány éppen a népszavazás előtt készült el, úgyhogy nem tudtunk információt gyűjteni a kapcsolatban, hogy mi történt a népszavazás után. E pillanatban az Egyesült Királyság még az Európai Unió tagja, tehát minden jog érvényesül, és az Egyesült Királyság is köteles minden vonatkozó rendelkezést betartani, hiszen az 50-es cikk szerinti eljárás még nem indult meg, tehát egyelőre nem tudunk semmiről a tekintetben, hogy mi folyna akár tárgyalások terén, akár más szempontból, hiszen a tanulmány csak a népszavazás előtt született meg. Ez lehet nyilván egy újabb tanulmánynak a tárgya esetleg elnök. Ezt kiegészíteném azzal, hogy amennyiben a eh, Theresa May beindítja az 50-es cikk szerinti eljárást, és eh, az Egyesült Királyság valóban kilép eh, az EU-ból, az 2019-ben vagy azután következhet csak be, tehát addig is nagyon sokan kaphatnak még állandó letelepedési engedélyt, úgyhogy ez sem lesz egy gyors dolog. Elnök, amikor olvasom a tanulmányt, akkor azt látom, hogy az egészségügy, a határ, a közbiztonság, a határbiztonság nagyon bő főhatalmazása a hatalomnak arra, hogy kontrollálja az EU-s állampolgárok tartózkodását az Egyesült Királyságban, mert nagyon lazzák a meghatározások. Nem lehetne itt ezt leszűkíteni, nem lehetne pontosabb vagy, vagy hitelesebb meghatározásokat elfogadni Eh, a tagállamok által alkalmazható diszkrecionális intézkedések eh, tekintetében? Válasz. Nos, az irányelv először is ad védelmet, és biztosítja, hogy a tagállamoknak bizonyos eh, tehát korlátoznia kell a kiutasításokat ilyen hivatkozással, de minden tagállam valóban meghatározhatja, hogy hogy hogy fogja föl a közbiztonságot, hogy fogja föl a közpolitikákat, a közegészségügyet. A közegészségügy általában megfelel annak, amit a WHO listáján szereplő betegségekkel összefüggésbe hozható, tehát általában az ott eléggé szűk mozgásteret ad a kormányoknak, találtunk problémákat, ezért javasoltuk azt, hogy szeretnénk kellően bőséges adatot kapni ezzel kapcsolatban, hogy milyen mennyiségben utasítottak el tartózkodási engedélyeket ilyen hivatkozással, mert hogyha ez a részletes információ nem áll rendelkezésünkre, akkor nem tudunk további ajánlásokat megfogalmazni. Igazán, pont erre szeretnénk hivatkozni, ezt, ezt szeretnénk mindenkinek a tudomására hozni, Tehát olyan adatokat kaptunk csak, amelyek nagyon széles merítésűek, és, és az sem volt világos, hogy EU-s tagállamok polgáraira és családtagjaik vonatkoznak, vagy nem EU-s polgárokra sok esetben. Tehát nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság és az Európai Parlament szerepet vállaljon, és pontosabbat jutani az adatokat. Elnök, Hogy húzzam alá, hangsúlyozzam, hogy ez itt a tanulmány a kezemben, mindenkinek elméletben rendelkezésére áll. Ez óriási közös befektetés volt a szakbizottságunk és a LIBE eh, polgári jogi szakbizottság részéről. A eh, eh, Octavio Márcotti velünk van, a C politikai osztály képviseletében, akiknek a vezetésével a jelentés elkészült, és ezt mindenkinek ajánlom, hogy olvass el. Ezen kívül a bizottság képviselője is itt van velünk, és szeretném átadni neki a szót. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok mindenkinek. Nagyon hálásak vagyunk, hogy lehetőségünk van a tanulmánya kapcsolatban megszólalni. Természetesen elemezték a különböző tagállamokra vonatkozó eredményeket részletesen és maradéktalanul, annak megalapítására, hogy a tagállami szakértők milyen problémákat találtak. Az er-, első előzetes eredményként azt mondhatom el, hogy ezek az akadályok, ezek a problémák, amelyek a hát tanulmányban felsorolásra kerültek, ezeket ismerjük, ezekkel szemben fellépünk, különböző ügyekben eh, megkeresjük a tagállamokat, és azzal is tiszta vagyunk, hogy, eh, hogy eh, általában a EU-s tagállamok polgáraival nincsen különösebb gond, de amikor nem EU-s állampolgár családtagjaik vannak, akkor bizony ott vízum ügyben és egyéb területeken problémák keletkeznek. A végkövetkeztetés ennek a tanulmánynak nagyon fontos számunkra, mutatja a szabad mozgás, a mozgásszabadság fontosságát. Ez az egyik legközkedveltebb eredménye az Európai Uniós folyamatnak, és ez az, amiről legtöbben tudnak, amit legtöbben ismernek. Az, a, az idén márciusi Euróbarométerre hivatkoznék, ahol a válaszadók 80%-a tudja, hogy van szabad mozgásjoga, és tudja, hogy ez jót tesz a gazdaságnak is. Tudjuk persze, hogy munkára van még szükség a szemléletformálásban is, de már azt is látjuk, hogy egyre jobban ismerik az, az Európai Uniós polgárok az elmúlt években ezt a lehetőséget, és az Euróbarométer is arra utal, hogy egyre több embert van tisztában a jogaival ezen a téren. Egyetértünk az általános megalapítások közül azzal, hogy van még munka, mind a bizottság, mind a tagállamok részéről. Ugyanakkor Juncker elnök úr is elmondta a beszédében, hogy közös erőfeszítéseket kell tennünk a közös érdekeink érdekében, Szeretnék a 2014 per 54-es eh, irányelvre hivatkozni, amely eh, meghatározza, hogy a tagállamok olyan testületeket hoznak létre, amelyek eh, az Európai Uniós dolgozók szembeni méltányos bánásmódot figyelemmel kíséri. Ez egyúttal a polgárok gyakorlati problémáit is kezelni kell, hogy képes legyen, és remélhetőleg ez segíteni is fog. Az ajánlásokat nagyon hasznosnak tartjuk. Köszönet. Ami az adatgyűjtést illeti, nyilván azzal a problémával állunk szemben, hogy egyrészt a tagállamok által összeszedett információkat használjuk, és hogy ezeket a tagállamok nem gyűjtik össze, akkor elég nehéz ezekből következtetéseket levonni. Másrészt gyű, gyű, gyűjtünk ügyeket a, a rendszeresen a jogalva visszaélések, illetve a e, e, problémás esetek panaszok tekintetében de például a belépés megtagadása és a kiutasítás, e, valamint az administratív teher tekintetében e, nyilván e, egyfajta egyensúlyt kell teremtenünk. Finom határon van a között, hogy mennyi erőfeszítést követelhetünk meg a tagállamoktól, hogy ezen a téren információt gyűjtsenek és adjanak át a bizottság teljes mértékben elkötelezett annak érdekében, hogy a direktíva megfelelő végrehajtását minden tagállam esetében teljes mértékben véghez vigyék, hiszen az alapszerződés őre a bizottság azonban a szabálysérvési eljárások száma nem feltétlenül tükrözi azt, hogy az Európai Bizottság mennyire aktív ezen a téren, hiszen nagyon, sok már elő, nagyon sokszor már előzetes eh, eh, egy technikai egyeztetési adminisztratív szinten is meg tudunk oldani egy csomó olyan problémát, amely végül nem vezet eh, eljáráshoz. Az EU pilot tagállamok is hajlandóak voltak arra, hogy a jogalkotásokat módosítsák, a törvényeiket módosítsák, és az EU-s érveknek megfelelő szabályozást hoznák létre. Emellett természetesen az AKI megfelelő végrehajtása olyasmi, amit nekünk kell elérőznünk. Önök említették a közrend eh, kérdését, a 2009-es irányelvekre hivatkoznék, amelyeket, eh, iránymutatásra hivatkoznék, amelyet a bizottság adott ki a 2000 négyes irányelv végletesről kapcsolatban, és azt mondja, hogy a közpolitika fogalmát a, a tagállamok határozzák meg, tehát nem lehet minden 28 tagállamban ugyanúgy, meg, ugyanúgy meghatározni a közpolitika fogalmát, de ahhoz egyértelműen ragaszkodunk, hogy ezt a rendelkezést e, a szűken értelmező alkalmazzák az EU e, jog keretei között Eh, dolgoztunk, olyan iránymutatásokon is 2013-ban, amelyek ugye a Five Actions to Make a Difference címet viselték, öt intézkedés eh, a helyzet javítására, eh, a szabad mozgásra és így tovább, és ez, az egyik intézkedés egy eredménye egy olyan kézikönyv volt, amely az érdekházasságok kiszűrésére adott jó eszközöket a tagállamoknak ezt majd akkor el fogom jutatni a, a titkárságnak, hogy szép tudják önök között is küldeni. Ami a szolvítat illeti, természetesen már most is sok minden folyik, nem tudtuk, hogy vannak problémák a szolvittal kapcsolatban, de áttekintjük azt is, hogy ezek a milyen iránymutatás adható. Végül a szemléletformálás az állampolgárok jogaival kapcsolatban a PETI és a Live szakbizottságok idén közös meghallgatást tartott májusban, ez egyértelműen egy lépés ebbe az irányba. Egy másik lépés az az, hogy jelentés született a bizottság részéről, pontosabban fog születni az idén az állampolgársági jogokkal kapcsolatban. Igyekszünk a lehető legtöbb tájékoztatást megadni az Európa portálon, és az Európa weboldalt is próbáljuk fejleszteni, hogy az információ hozzáférhető legyen a polgárok számára és végül, de nem utolsó sorban, fontos eszköz, amelyen dolgozunk, az egy um, e-learning elektronikus uh, tanulási platform, annak érdekében, hogy különböző területeken jobb képzést biztosítsunk uh, azoknak, uh, akiknek az a feladata, hogy az Európai Uniós polgárok által megtapasztalt akadályokat lebontsák. Elnök, köszönöm szépen a felszólalását. Természetesen olyan munka ez, amelyet eh, a bizottság és a parlament bizottsága is, szakbizottsága is együtt eh, kell, hogy eh, folytasson, és a továbbiakban is figyelemmel kell kísérnünk a beérkező petíciókat, és szorosan együtt kell működnünk az Európai Bizottsága annak érdekében, hogy megfelelően tudjuk végezni a szemléletforrás munkáját, és lehetőleg megoldásokat is találjunk annak érdekében, hogy az állampolgárok akadályok nélkül tudják élvezni ezeket meglehető jogokat. Köszönöm szépen, ez lett volna az első panelbeszélgetés, köszönöm a felszólalásokat, most pedig nagy megtiszteltetés számomra, hogy átadhatom a szót és a moderációt kollégának, Heinz Bergernek, aki a következő panelt fogja levezényelni. Who Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy hozzájárulhatok én is ehhez a nagyon fontos meghallgatáshoz. Szeretnék köszönetet mondani a tanulmány két szerzőjének, és a későbbiekben majd én is beszélek a teljes képről. Most pedig térjünk rá a következő eh, Tanaka asszony kért szót. Elnézést kérek, egy kicsit elkéstem. Szeretnék a tanulmány szerzőihez fordulni, a szabad mozgáshoz való jog nem csak az állampolgárokat illeti meg az Európai Unióban, hanem az állandó lakhelyen rendelkezőket is. Erről van egy vonatkozó irányelv és a harmadik országból származó állandó lakóhelyen az EU-ban tartózkodó személyekről szól ez. és van egy, ez a definícióba tartoznak azok is, akik nem rendelkeznek lakhelyjel, akik Lettországban, Észtországban élnek, viszont nem állampolgárai egyetlen egy államnak sem. Sokkal több akadály van az irányelv végrehajtásában, akkor, amikor a harmadik országból származó személyek akikről van szó, akik állandó lakhelyen rendelkeznek az EU-ban. Jó lenne, hogyha ezt is megvizsgálnánk. Én néhány példával is tudnék szolgálni. Nagyon gyakran a vegyes családok, az ilyen személyek gyermekei az állam törvényei alapján állampolgárra válnak, de a szülőknek még mindig ez az státuszuk, hogy nem állampolgárok, és ez a helyzet problémákat okozhat akkor, amikor tartózkodási engedélyt kell kérniük egy másik tagállamban. Tehát nagyon érdekes lenne megvizsgálni, önök számára is, fiatal kutatók számára megvizsgálni ezt a kérdést. De köszönöm szépen a tanulmányukat, nagyon-nagyon hasznos ez. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást, és nagyon fontos ez a téma. Röviden szeretném megkérdezni önöket, a szerzőket, hogy felmerült ez a kérdés a tanulmányokban? Igen, megvizsgáltuk a harmadik országból származó öm, személyeket, és azt, hogy mennyire tudják gyakorolni a szabad mozgáshoz való jogot, és igaz az, hogy voltak olyan esetek, amikor a szülők harmadik ország állampolgári voltak, a gyerekek viszont EU állampolgárok voltak, és előfordult az, hogy a tagállam mm, kiutasította az egyik szülőt, például a közbiztonsági okokból, vagy azért, mert valamilyen büntetet követett el a szülő, és ilyenkor a gyermekeket nem igazán veszik figyelembe ezen döntések esetében, és ez drámai helyzetekhez vezetett. Tehát voltak ilyen esetek, amelyeket felegyeztünk az összehasonlító elemzésünkben. Nem tudjuk, hogy mennyire elterjedtek ezek a kérdések, de bizonyára vannak olyan esetek a tagállamokban, amikor az egyéni helyzetet nem veszik eléggé figyelembe, csak a um, büntető büntetett területet veszik figyelembe, és az alapján ítélnek. Köszönöm szépen ezt a e, választ, ezt figyelembe vesszük, és majd a meghallgatás összefoglalójában erre kitérünk, nem szabad ezt figyelmen kívül hagyni a jövőbeli elemzések szempontjából. Most következik a második témája a meghallgatásunknak, EU állampolgárok szabadsága munkavállalás szempontjából és a határokon átnyúló fogyasztói jogok. A szociális jogok, illetve a munkaadók felelősségvállalásának kiterjesztése az EU-ban. Nagyon örülünk annak, hogy itt van egy szakértő közöttünk, Marek Benyóról van szó, a Krakói Egyetem kutatója, a munkajog szakértője, és a munka mobilitási kezdeményezés alapítója és elnöke. Most megadom neki a szót maximum 10 percre. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt parlamenti foglalkoztatottak és szakértők. Megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetek és beszélhetek egy nagyon kis témáról, ez a munka vállalók felelőssége, ez gyakran gátolja a mobilitást. Az ígérvényekről van szó, amit a munkaadók beleírnak a munkaszerződésbe és itt szó van akár kártérítésről. Ez az ígérvény egy absztrakt, írásos kötelezettség egy a kedvezményezet irányába. Igazából ez egy blankó ígérvény, nincsen rajta semmilyen fajta szám, összeg, bármit rá lehet írni, amit a foglalkoztató akar, és ez nagyon veszélyes. Ez egy jogi eszköz, amely a hitelezőket védi, ezt általában használják a polgári jogban. Ezekben az esetekben azonban itt ez egyfajta kereskedelem tárgya is lehet, tehát átadhatják ezt egy harmadik félnek. Ennek célja az az, hogy az adósságok kifizetését garantálják, és minden hatalmat átruház a hitelezőnek, és a másik félnek szinte semmilyen joga nincs. Nagyon veszélyes ez a munkajog szempontjából, mert itt a felek nem igazán egyformák gazdasági szempontból. Nagyon gyorsan létrehozható ez, nagyon könnyű ez a folyamat. Két eset van, két petíció. Az egyik egy fodrásznak a, az esete, a másik pedig egy ablakgyártó cég alkalmazottja. Mindketten aláírtak ilyen blankó ígérvényeket, amikor szerződést írtak alá. A, a fodrásznak volt munkaszerződése, és a az gyárban dolgozó foglalkoztatót pedig egy másfajta szerződés keretében foglalkoztatták. A fodrász Katázsina esetében kilencszer magasabb volt az az összeg, amit kitöltöttek ebben az ígérvényben, mint a fizetése, és csak azért történt ez, mert felmondta a szerződését. Kristóf esetében, aki az ablakjában dolgozott, a munkaadó nem volt hajlandó visszaadni ezt az ígérvényt a munkaszerződés lejárta után, és ez mindenképpen egy e-, nagyon nagy stresszt okozott a petíció benyújtójának. Az ígérvény nem tartozik az Európai szerződésekhez. A lengyel munkajog sem beszél erről közvetlenül. 2011-ig a bíróságok részrehajlóak voltak Lengyelországban, megengedték ezt a gyakorlatot. A legfelsőbb bíróság azonban 2011. január 26-án kiadott egy új határozatot, és ez egy újfajta újfajta nézethez vezetett, viszont ez csak egy egyszerű, legfelső bizottsági határozat volt, ez nem precedens, mint az angol száz jogban. Ezt meg lehet a jövőben változtatni bíróság eljárások által. A történet az az volt, hogy a gyógyszertári alkalmazott elfogadta ezt, és mintegy 14 ezer eurós ígérvényt juttattak el neki, még akkor is, hogyha az ígérvény új tulajdonosa nem a foglalkoztató volt, a legfelsőbb bíróság arról döntött, hogy ezt az ígérvényt bíresnek kell tekinteni. Az érv az az volt, hogy a munka törvénykönyve a foglalkoztatottak felelősségét az ötös fejezetben megfelelően szabályozza, és eh, a foglalkoztatottnak eh, kellett kihatni arra, hogy a foglalkoztató, foglalkoztatott be tudja tartani eh, a felelősségét. Igazából a hamari felnek átadása az, az ígérvénynek megkerülése volt a munka törvénykönyvnek. A munkatörvénykönyv esetében a foglalkoztatónak kell a bizonyítékot felmutatnia, az ígérvény felmutatása megkerülése mindennek, a munkatörvénykönyve kimondja azt, hogy minden szerződéses záradék csak annyiban jó, vagy jobb, vagy annyiban támogatja a, a foglalkoztatót, és nem foglalkoztatottat, és nem helyezheti rosszabb helyzetbe. Tehát ilyen esetekben tehát az azt jelenti, hogy az ígérvényt semmisnek kell tekinteni. Viszont a két petíciót 2014-ben nyújtották be, és a bírósági eljárás 2011-ben volt. Tehát ebből is látszik, hogy a jurisprudencia nem működik megfelelően ezekben az esetekben. Tehát ezek az esetek ismételten meg előfordultak a lengyel körülmények között. Tehát az ilyenfajta illegális ígérvényeket a végre hajtatják. Ez fordulhat elő, amikor um, nem tudják felmutatni a munkaszerződés, illetve az igények közötti kapcsolatot, vagy lekésnek a bírósági um, dátumról. Hadd mutassak meg még egy uh, jogi eszközt, amelyel fel lehetne lépni a, az igények ellen. Ez pedig az, hogy el lehessen kerülni a jogi következményeket akkor, hogyha a másik fél egy félreértést hozott létre, ez egy jogi eszköz, amelyel bármilyen jogi következményét egy cselekedetnek meg lehet kerülni. Viszont a probléma azonban a megbízásos munkával van, amely nagyon jellemző Lengyelországban az embereket ugyanilyen gyakran alkalmazzák ilyen szerződésekkel, mint rendes munkaszerződéssel. A munkatörvénykönyvben nem vonatkozik egyáltalán az ilyenfajta szerződésekre, kivéve, hogyha a munkavállaló bebizonyítja azt, hogy a neve ellenére ez egy munkaszerződés. Persze vannak különbségek, és a, a polgárjogi szerződés sokkal ö, rugalmasabb. Az ígérvények az ilyenfajta szerződésekben sokkal elfogadhatóak. Ez biztosítja a felelősségvállalás betartását, de amikor a felek gazdasági helyzete különböző, az ígérvényt felhasználhatják arra, hogy esetlegesen modern rabszolgaságot hozzanak létre, és itt jön be a mobilitás problémája. Az emberek nem tudják megváltoztatni a munkájukat egy országon belül, de megakadályozhatja őket abban, hogy átlépjék a határt megfosztja őket attól a jogtól, hogy megválaszthassák azt, hogy hol laknak, vagy milyen munkát végeznek. De ez ahhoz is vezethet, hogy nagyon veszélyes munkát végeznek, veszélyes körülmények között, pihenőidő nélkül, vagy szociális védelem nélkül. És itt már mm, elérjük a mobilitás igazi akadályát az Európai Unióban, amely ma ezt a szabadságot foglalkoztatja. Ahogy ma már elhangzott, a munka mobilitása, de a szolgáltatások mobilitása magába foglalja a munkavállalók mobilitását is, és ez a belső piac legnagyobb vívmánya. Viszont az emberek sokkal sérülékenyebbek, mint az áruk, és sokkal sérülékenyebbek, mint a tőke, mint ahogyha ezeket mozgatják. Az egyik eh, legismertebb módszere annak, hogy függőségben tartsák az ember csempészet áldozatait, ez az adósságban tartás. Például Kristóf az ablagyári munkásnak egy megbízásos szerződése volt, és egyértelmű, hogy egy nagyon nagy stresszt okozott neki, hogy az ígérvényt nem kaphatta vissza, hiszen bármilyen időpontban ezt felhasználhatják ellene. Hát akkor hadd zárjam le a beszédemet. az ígérvény területe egy olyan terület, ahol mindenképpen fel kell lépni, főként a polgári szerződésekben, szabályozási szinten, az ígérvényt meg kell szüntetni, meg kell tiltani, akkor, hogyha természetes személy annak a kiadója, és nem pedig egy intézmény. Az ilyen fajta akadályozása a szabadságnak ez káros lehet. Az ígérvényt alkalmazzák különböző helyzetekben, de nagyon fontos lenne ez annak érdekében, hogy meg lehessen tiltani a modern rabszolgaságot. Amíg az Európai Parlament vagy a nemzeti parlamentek nem tiltják be ezeket az ígérvényeket, mindent arra kell, minden erőnket arra kell koncentrálni, hogy nagyon erős munkajogi előírások legyenek minden állampolgár számára. ugye koncentrálni kell az oktatásra is, hiszen a munkanélküliség, a szegénység, illetve az oktatás hiánya az, amely lehetővé teszi az ilyenfajta szerződések létét. A vita során szívesen beszélek arról, hogy a megfelelő mobilitással meg lehet akadályozni a embercsempészetet, a rabszolgása, rabszolgaságot. Ez nagyon fontos lenne. Ezeket a megoldásokhoz nem kellnek új szabályok, csak megfelelő végrehajtás és megfelelő finanszírozási rendszer. Köszönöm szépen, úgy gondolom, hogy visszatérünk majd még számos aspektusra, amikor meghallgatjuk a bizottságot, illetve a kollégáinkat. Most még rátérünk a második témára. Fogyasztói jogok és a digitális belső piac. Ezekről fogunk beszélni, ez a következő témánk. ehhez a témához szeretne hozzászólni, az utolsó témához? Akkor először meghallgatjuk Pitál asszony kérdését. Majd visszatérek. Most, most mondják, beszéljek erre, vagy visszatérjünk majd erre? Később, később fogok akkor erről beszélni, rendben van. We, we come back to uh, all topics uh, afterwards, uh, not go through uh, Because we have a very tough uh, time schedule now. So... Szorít minket az idő, kedves kollégák. Augustin Reinának adom meg a szót, aki a, a BEUC részéről van itt, az Európai Fogyasztóvédelmi Szervezet eh, nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a szakbizottságnak is, hogy a Beukot meghívták erre a mai meghallgatásra. Mindazok számára, akik nem ismernek minket, a BEUK az Európai Fogyasztóvédelmi e, Ernyőszervezet. 42 tagállami szervezetet képviselünk Brüsszelben több mint 50 éve. Tehát közelről néztük végig, hogy hogyan alakult az Európai Unió és annak belső piaca. Prezentációm, amely a különböző panaszokkal, petíciókkal kapcsolatos, és azt vizsgálja, hogy a fogyasztók milyen mértékben tudják kihúz, kihasználni a belső piac előnyeit, milyen mértékben tudnak határon átnyúló módon termékeket, szolgáltatásokat vásárolni. Nagyon röviden a beérkezett panaszokkal kapcsolatban bolgár és lengyel fogyasztókról beszélünk, akik audio-vizuális tartalomhoz nem férnek hozzá egy másik országban, vagy más ország kereskedőitől próbálván vásárolva diszkriminációval szembesültek, az más tagállamok online eh, gyógyszertáraiból próbáltak vásárolni. Egy német állampolgár próbált egy holland online gyógyszertárban vásárolni, és nem tudott ezt hátrányos megkülönböztetésként eh, élte meg. Azt láthatjuk, hogy a termékekhez, szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén sajnos a mai napig szembesülnek diszkriminációval. Főképp Málta, Luxemburg, kisebb tagállamok esetében jellemző ez, vagy a kelet-európai fogyasztókra vonatkozóan, de nagy tagállamok fogyasztói sem teljesen, eh, számára sem teljesen ismeretlen ez. egy német eh, tanulmány alapján azt látták, hogy a fogyasztók 70%-a eh, szeretne más országból vásárolni digitális tartalmat, mégis nem nagyon tud. Hogyha az egységes belső piacot eh, a európai fogyasztók szempontjából vizsgáljuk meg, akkor láthatjuk, hogy az évek alatt, amióta a belső piac megjelent Európában, a jogharmonizáció főként a fogyasztói jogok, fogyasztóvédelmi jogok terén nagyon sokat fejlődött, ugyanakkor a területiség az alapszabály a fogyasztók számára. Itt tehát a lakhely szerinti ország vagy a nemzetiség alapján sorolják be embereket. A szállítási cím vagy az IP cím, ha internetes vásárlásról van szó, alapján határozzák meg ezt a cím, és ez a gyakorlatban a belső piaci jog szempontjából is problémás, mert a diszkriminációmentesség a másodlagos jogban is, eh, főként a szolgáltatási irányelv 20.2-es cikkében is megjelenik, tehát ez eh, igen komoly versenyjogi problémákat is felvet, hiszen a belső piacon a versenyre is kihatással van természetesen ez, ez mindez. Hogyha 20.2-es cikket a szolgáltatási irányelvben figyelembe vesszük, akkor láthatjuk, hogy a határon átnyúló módon érvényt szerezni ezen elvnek roppan nehéz, legtöbb tagállamban nincs is igazából olyan szerv, amelynek erre felhatalmazása van. Az unió célja, tehát a belső piac kezeteit, ha vizsgáljuk, hogy egy olyan belső piac jön létre, amelyennek nincsenek belső határok. Ez az az alapelv, amely megjelenik az alapszerződésekben is. Ez két módon materializálódik. Az egyik a jogharmonizáció, a másik pedig a versenyjog végrehajtása. Ez utóbbiban a fogyasztók jóléte, a fogyasztói érdekek azok, amelyek segítenek érvényszerezni a versenyügyi szabályoknak, főként a 101-es és 102-es cikkre gondolok az EUMS-ben. egy méltányos elbánás, azt fogyasztókkal hogy méltányos elbánás jelenik itt meg. Ha pedig a jogharmonizációt nézzük, akkor ez főként az EUMS 111-es cikkét jelenti, amelynek alapvetően a célja az, hogy létrehozzunk egy működő belső piacot a jogharmonizáción keresztül annak érdekében, hogy a magas szintű fogyasztóvédelem valósuljon meg. Tehát a fogyasztók érdekei, a fogyasztói jólét, ahogy ezt mi mondjuk, alapvetően ami körül forog az egész. Lássuk a geoblockingot, tehát a területi alapú korlátozást, szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi alapú történő korlátozását majd nézzük meg a nem audiovizuális jellegű termékeket és szolgáltatásokat. A digitális tartalom esetében itt a licenc szerződések területi exkluzivitása okozza a problémát. Jelentős bizonyítékokkal rendelkezünk. A versenyjogi főigazgatóság a közelmúltban az elektronikus kereskedelmi ágazat felmérésében ezt alaposan átvilágította, illetve az Európai Bíróság jogában a brit első osztályú foci bajnokságra vonatkozóan is elég alaposan körbejárta ezt a területet. Mit tesz az Európai Unió? Alapvetően érvényt szerez a versenyjognak, ugyanakkor évek óta akadozik ez. Most az Európai Bizottság letett egy javaslatot végre az asztalra a, a szerzői jogi reformra amely például a műsorszórás tekintetében megoldaná ezt a problémát, tehát a televíziózás esetében, de még akkor is, hogyha az Európai Bizottság problémáját, javaslatát teljes mértékben eltöltik a gyakorlatba, a geoblocking nem oldódik meg problémaként. Ami pedig az árukat és szolgáltatásokat illeti, itt sokkal szélesebb körű a probléma, egész egyszerűen egy oldalon úgy döntenek a cégek, hogy egy országban nem szállítanak, vagy drágában szállítanak, vagy áfa, más áfa kulcsot alkalmaznak. Az Európai Bizottság új javaslata a geoblocking témájában részben erre megoldással szolgálna, illetve a csomag szállításra vonatkozó javaslatot is idén májusban az Európai Bizottság letette az asztalra. From European consumer az európai fogyasztók szempontjából lássuk, hogy mi lehet a megoldás fogyasztói szemszögből, hogyan közelítsünk tehát az európai jogszabályokhoz. Van egy javaslat, született egy javaslat, amit az Európai Bizottság letett az asztalra, amelynek viszonylag korlátozott a hatája. Úgy érezzük, hogy ezen javaslat keretében is sokkal jobb lehetőségek rejlennek, hogyha komolyan gondoljuk, hogy a fogyasztók által tapasztalt problémákra érdemi megoldással akarunk szolgálni. Sokkal szisztematikusabban kell a belső piacra vonatkozó jogszabályoknak érvényt szerezni. A tagállamoknak a, a saját jog szabályoknak kell érvényt szerezni, de mi lesz a belső piaci jogszabályokkal? A Európai Bizottság a versenyjognak kell, hogy érvényt szerezzen. Ezt meg is teszi, ugyanakkor itt van a diszkrimináció mentesség kérdése, amely ügyében, vagy a fogyasztóvédelem ügyében nem tudott az Európai Bizottság érvényt szerezni az érvényben lévő szabályoknak. Így tehát sérülnek a fogyasztójogok. Így el is jutottunk a konklúzióra. Szükség van-e egy ötödik szabadságjogra? Ugye a négy alapvető szabadság a, a az, az áruk, a tőke, a személyek és a szolgáltatások szabad mozgása, tehát a, a cégek szabadon szabadon lehet cégedet alapítani és szolgáltatni az Európai Unióban. De lenne egy ötödik ilyen alapvető szabadságjog, az pedig a termékekhez és szolgáltatásokhoz való szabad hozzáférés joga, tehát ez egy fogyasztói alapjog lenne. Egy ilyen új megközelítést kell alkalmaznunk, úgy érezzük, ez az egyik oka annak, amiért meg kell mutatnunk és meg kell tudnunk mutatni, bizonyítani a fogyasztóknak, hogy igenis van egy olyan európai piac, belső piac, amely őket szolgálja. Persze az európai belső piac fontos, de ne felejtsük el, hogy a fogyasztók érdekei hozták létre részben ezt az els belső piacot, és hogyha termékeket és szolgáltatásokat szabadon nyújtunk az Európai Unióban, akkor ehhez szabadon hozzáférni is egy ugyanilyen alapvető jog. Köszönöm szépen az elemzést, a szakértelmet és a probléma leírását. A harmadik témára térünk most rá ebben a második panelbeszélgetésben, és folytatjuk a szakképzettségek elismerésével kapcsolatos témakörrel. A szakértőnő, aki velünk volt, van Katarina Marina Kirjevi asszony, a részéről. Köszönöm, elnök úr, nagyon nagy öröm számomra, hogy meghívtak, és egy ilyen fontos és mindig aktuális témáról beszélgethetünk. Nagyon hálás vagyok a titkárságnak, amiért meghívtak, a szakbizottság tagjainak is természetesen, és a meghallgatás szervezői is a hálamat élvezik. Nos, nyilván minden petíciót nem lehet átgondolni és átbeszélni, és a bizottság nagyon jó választ is adott minden egyes petícióra. Inkább röviden áttekinteném a modernizált irányelvet a szakmai végzettségek, e, képzettségek elismeréséről. E, a tartózkodási engedélyek, a belépési engedély, e, a végzettség elismerése nagyon fontos szempontok. Pozitív harmonizálási megközelítésre lenne szüksége. Ez azt kellene, hogy figyelembe vegyen, hogy hogy a, mondjuk egy vízvetékszerelő vagy egy orvos belépési munkavállalási ö, ö, problémái nem teljesen ugyanolyanok, mint mondjuk az autóbiztonsági szabályozások kiterjesztése például szintre. Vannak olyan tagállamok, amelyek elismerik ugyan, de problémák és módon a más tagállamban szerzett végzettségeket, szakmai képzettségeket. A modernizációnak az volt a lényege, hogy a nem szabályozott szakmákban is hozzon létre valamiféle rendszer, nem egyszerűsíteni kellett az eljárásokat, annak érdekében, hogy az, hogy az elismerési folyamat egyszerűbb legyen, és támogatni tudja a szakemberek mobilitását, hogyha az Európai Unió bármely országban szeretnének munkát vállalni. A professzionális mobilitás 0,2%-os éves szintet jelentett, ennek 28, az európaiak 28%-a azonban, itt a munkavállalók életkorokról beszélünk, 15 és 15 éve fölött, gondolkoznak azon, hogy külföldön vállalanak munkát. Az összes szóvit ügyben felmerülnek a kompenzációs problémák. Okay. So the interpreters can follow. Uh, okay, okay, sorry. <laughs> I'm just trying also to catch with the time. Including difficulties with compensation. Nyilván problémák vannak a kompenzációs intézkedésekkel, a képzettség szintjével. Például az Európai Uniós kvalifikációs rendszer és a bolonyai rendszer nem teljesen ugyanúgy szabályozzák a kérdéseket a bíróság esetjogában és azt látjuk, hogy a munkavállaló életkorúak száma milliókkal fog csökkenni, miközben egyre nagyobb az igény a magas szinten képzett dolgozók, munka, munkavállalók iránt. Ez azt jelenti, hogy 2020-ig több millió munkahely betöltetlenül marad. A módosító direktíva olyan szakemberekre vonatkozik, akik egy szabályozott munkát, szakmát gyakorolnak az Európai Unió valamelyik tagállamában. Itt az engedélyeket eseti alapon adják meg, de nem vonatkozik azokra a szakmákra, amelyekre konkrét direktívák eh, eh, vonatkoznak, mint például ügyvédek, eh, auditorok, könyvvizsgálók. A gyakornokokra való kiteresztése ennek a szabályozásnak három különböző eljárási lehetőséget biztosít. Egyrészt itt lehetséges lenne az automatikus elismerés, néhány szakmában orvosok fogászok, fogorvosok, állatorvosok, építészek, gyógyszerészek és így tovább. Ugyanakkor megváltoztatja az, e- a meghatározásokat a minimális képzési e, követelmények tekintetében is, ahol a kompetenciák e, képzettség szintje kerül meghatározásra. Másrészt fontos a sok szakma területének kölcsönös elismerés, azonban case, the latter member state may impose just... A tagállamoknak jogában van eh, kompenzációs eljárásokat alkalmazni, például alkalmassági vizsgákat eh, szervezni. Eh, a szolgáltatások, szolgáltatás, illetve az eseti foglalkoztatás egy megint egy más kategória, ilyen helyzetben a szakemberek előzetes nyilatkozatot tehetnek, amely alkalmas lehet e, egy más tagállamban a biztosítás megkötésére és e, a szakmai e, alkalmasság bizonyítására a szakmai végzettségek előzetes ellenőrzésével. De itt azonban lehetőséget biztosítani az esetleges fegyelmi eljárásokra, amennyiben problémák merülnének fel. E, mindennek lebonyítására a e, munkavállalás helyi szolgáló tagállamnak e, a belső piaci mechanizmusait kell felhasználni. Ennek a dokumentumnak a kiadása nem fogja automatikusan a működési engedélyt megadni az adott szakembernek, amennyiben konkrét regisztrációs kötelezettségek állnak fenn ami az egészségügyi eh, eh, és a gyermekekkel kapcsolatos szolgáltatásokat és szakmákat illeti, itt eh, feltétlenül filmbe kell venni a nemzetbiztonságot, a fogyasztóvédelmet és a közegészségügyet. Itt a közegészségügy és a fogyasztásvédelem kapcsán egy riasztó rendszer került elfogadásra, azaz, hogyha olyan szakemberek, ha bizonyos szakembereket akár ideiglenesen is eltiltottak volna a szakmai gyakorlásától, ennek az információnak a megosztására sor kerül Európai Uniós szinten, hogy máshol se tudja gyakorolni a szakmájukat. A szakembereknek fontos, hogy kellő nyelvismeretük legyen ahhoz, hogy a fogadó tagállamban eh, a szakmájukat végezhessék, folytathassák. Azonban az egészségügyi szakemberek esetében nincsenek ilyen korlátozások. A tagállamok eh, saját maguk dönthetik el, hogy mit fogadnak el a nyelvtudás eh, bizonyítékaként, szerveznek egy nyelvvizsgákat, és így tovább. Ez azt jelenti, hogy az adott szakma végzéséhez eh, szükséges eh, végrehajtató folyamatoképpen két szakaszossá válik, szakmai, illetve nyelvi képzettséget, eh, képességeket kell bizonyítani. Jelentős adminisztratív akadályok vannak tehát a, szabad, a munkaerő szabad váramása előtt, ezért fontos a végzettségek kölcsönös elismerése ezzel együtt ez a napirend még messze nem teljes. Tovább kell fejleszteni az Európai Uniós polgárok mobilitását, az általános hozzáállást kell megváltoztatni. Mit lehet konkrétan tenni? Először is szemléletformára van szükség arra, hogy mindenki első kézre kapja meg az EU jogokat. Mik a jogaim Európai Uniós polgárként? Másrészt tájékoztatni kell a jogokról az embereket, az EU-s, a tagállami, a regionális és a helyi szinten egyaránt a parlamenti képviselői választókérzetekben, az Európai Parlament tájékoztató irodáiban, a tagállamokban el kell mondani, hogy mit tesz az emberekért az Európai Unió. Másrészt számítatformálásra van szükség a, a jogorvoslati lehetőségekre, ről helyi, eh, tagállami és Európai Uniós szinten is, ahogy a bizottság is javasolta a petíciót benyújtó feleknek például az egységes eh, eh, európai szolvit központok, a nemzeti bíróságok, a, a, a különböző szervezeteken keresztül polgárbarát módon kell ezeket az információkat megosztani. Harmadrészt gyakorlatilag eljárás kell elfogadnunk, például a közszolgáknak a, a képzésével kapcsolatban, hogy jobban ismerjék a direktívával szerelők származó kötelezettségeket. Nyilván itt eléggé technikus dolgokról van szó, úgyhogy nem lehet ezt egyszerre megoldani. Végül szeretném hangsúlyozni és elismételni, hogy a mobilitási jogok való éléshez ezt, ezt az egész problémakört pozitív kihívásként kell felfognunk, és mindenkit és elnézést kérek, ha az elején kicsit gyorsan beszéltem. Thanking, uh, thanking you for being fast. Köszönöm szépen, hogy ilyen gyors volt. De köszönöm azt, hogy uh, ennyire jó volt a tartalma ennek a hozzászólásnak. Hadd mondjam el, hogy az utolsó megjegyzése azt um, inkább a kormányoknak kell intézni. Ugyanis az a legnagyobb probléma szinte az összes témánál, az az, hogy a nemzeti kormányok nem igazán hajlandóak végrehajtani azt, amiben meglapottunk európai szinten. Persze az Európai Bizottság többet tesz mondanak irányába. Nem szeretném már most levonni a következtetést. Amennyiben egyetértenek, Akkor most meghallgatjuk a képviselők hozzászólást. Peter Rasson lesz az első. És majd megkérjük az Európai Bizottságot arra, hogy szóljon ő is hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem van, amit a két pontot szeretnék felvetni. Az első kérdésem, Márek Benyóhoz intézem ezt a kérdést egyetérte az Európai Bizottság azon véleményével, amely um, azt um, válaszolta azonáltal említett petícióra, hogy azok a kérdések, amelyeket felvetettek a petíciót benyújtók, azokat nemzeti szinten kell kezelni, beleértve a munkapiaci felületet és az igazságszolgáltatást is. Meg lehet ezt így valósítani? Lehetséges-e az, hogy meg lehessen akadályozni az embereket abban, hogy blankó ígérvényeket állítsanak ki? Akkor, hogyha itt ennek a betiltását csak a legfelsőbb bíróság egy döntésére tudjuk alapozni? Második pont. Parlamenti szolgálatok megvizsgálták az ígérvények helyzetét más tagállamokban, és úgy tűnik, hogy főként az új tagállamokban áll fenn ez a probléma. Ismere ön olyan eseteket a tagállamokban, ahol ezt az eszközt megtiltották, és hogyha igen, akkor hogyan történt az? A második dolog, amiről szeretnék beszélni, ez a fogyasztói jogok a digitális piacon. Nem jó az, hogy az utolsó petíciónk 2010-ből származik. Nem tudom, az Európai Bizottság ismeri -e ezt a problémát. Most már 2016 van, és semmi nem történt ezzel a kérdéssel. Nem is beszélek arról, hogy meg kellene változtatni a parlamenti rendeletet, a tanács és parlamenti rendeletet, nem volt semmilyen fajta javaslat az Európai Bizottság részéről, hogy a jogi helyzetet megváltoztassák, pedig az állampolgárok nem férnek hozzá határokon átnyúlóan a kulturális tartalmakhoz. Az Európai Bizottság javaslatot tett a copyrightra, illetve a digitális tartalmakra és a geoblokkolásra. A Kulturális Szakbizottság, az IMKO Szakbizottság illetékesek ebben a körben, ugyanakkor az Európai Bizottság dokumentuma nem ad megoldást azokra a problémákra, amelyeket a petíciót benyújtók megfogalmaztak. Mikor tudnak az európai fogyasztók határokon átnyúlóan digitális tartalmat eh, vásárolni. Remélhetőleg az új javaslat, ezt az új javaslat változást fog hozni. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen ezeket a lényegi kérdéseket. Most pedig megadom a szót Stanoka kollégámnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Peter asszony. Én is van, én is szeretnék az első kérdezőtől, az első előadótól kérdezni valamit. EU szinten már van szabályozás, csak a végrehajtással van a gond. Jól értettem ezt? Tehát akkor az EU részéről, az EU jogalkotók részéről tehát nincs szükség cselekvésre. Csak szeretném ezt megérteni. A második kérdésem a szakképzettséggel kapcsolatos Marina Kieréhez intézném. A nyelvtudásról beszélt. Tudjuk, hogy az Európai Unió alapvető jogi kartája tiltja a nyelv alapú diszkriminációt, de hogyha ezt a kartát minden petíció esetében alkalmazni szeretnénk itt a szakbizottságban, olyan esetben, amikor a nyelvről van szó, a válasz az az, hogy az 51-es cikkre mutatnak rá a Lisszaboni szerződésben. Ez kimondja, hogy a költ csak akkor alkalmazandó, hogyha az EU jogról van szó. Nemrégiben a petíciós szakbizottság egy külön meghallgatást tartott az 51-es cikk alkalmazásáról az Európai Bíróság egy esetben úgy döntött, hogy lehet alkalmazni szélesebb értelemben a kartát, illetve az 51-es cikket. Ön mit gondol annak a lehetőségéről, hogy az EU jogot, különösképpen a kartát alkalmazzuk a nyelvtudás esetében, hiszen ön is erről beszélt, hogy néha megköltelik a megfelelő nyelvtudást. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Inkább akkor a bizottsághoz intézett, intézett ez a kérdés, nem a felszólalainkhoz? Rendben, akkor majd eh, erre válaszolnak az előadók a következő körben. Kávé kollégánk fog hozzászólni. Gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. Két dolgot szeretnék nagyon röviden elmondani. Először is azért vagyok itt, hogy tanuljak, és megemészem mentálisan azt, amit hallok. Először és gratulálni szeretnék minden petíciózónak, és minden olyan szervezetnek, aki csatlakozott ez a petícióhoz, és egyúttal a Peti szakbizottságnak is, hogy ilyen fajta eh, munkát végez. Ez egy európai téma, amely megfelelő figyelmet kap, ez nem mindig történik meg, abszolút, abszolút fontos, ez lényeges, ez alapvető európai jogokat érint a magánemberek, a fogyasztók, a munkavállalók szabad mozgása rendkívül fontos, és örülök, hogy ezzel foglalkozunk. Másrészt szeretném a saját szavaira hivatkozni, hogy fontos, hogy elmondjuk, hogy nagyra becsülöm mindazt, amit most hallunk, amit megérthetünk. A probléma lényegében a, a tagállamok, azon, tehát az a probléma, hogy a tagállamok hogyan teszik át a gyakorlatba a meglévő szabályozást, és hogyan próbálja a tagállamok és sorra ezeket akadályozni. Gyakorlatilag folyamatban van a, a, visszanacionalizálása az Európai Uniós szabályoknak, korlátozva a mozgásszabadságot ezzel. Úgy gondolom, hogy előbb-utóbb zászlókkal kell kivonulni és több Európát követelni. Köszönöm. Jobb Európát. Köszönöm szépen. Van-e még más kérdés a képviselők részéről? Ha nincs, ha egyetértenek ezzel, akkor megadom a szót az Európai Bizottságnak, utána pedig az előadók is válaszolhatnak a kapott kérdésekre. A bizottság eldöntheti, hogy ki szól hozzá a panel témái szerint. I will, um... Én az ígérvények esetében szólnék hozzá. Megválaszoltuk a petíciókat személyesen, és ezt osztják a kollégáim is ezt a nézetet, ezt a gyakorlatot amit Viljanyó úr leírt, mi ezt eh, visszataszítónak tartjuk, elfogadhatatlan ez az Európai Unióban. Ugyanakkor az Európai Bizottság jelenleg nem látja lehetőségét annak, hogy fellépjen legalábbis jogalkotói szinten. Valószínűleg sokkal közvetlenebb módja a fellépésnek az az lenne, hogyha a lengyel hatóságokat felszólítanák arra, hogy itt lépjenek fel. Ugyanis, hogyha az EU itt fellépne, akkor szubszidaritási probléma lenne, ugyanis ez a probléma nem áll fent minden EU-s tagállamban. Binyó úr az, aki elmondhatja véleményét azzal kapcsolatban mit lehetne tenni EU szinten, illetve lengyel szinten. A mi álláspontunk az az, hogy bár nem hagyjuk jóvá ezt a gyakorlatot, de jogszabályozási szempontból nem vagyunk abban a helyzetben, hogy bármit kezdeményezhetnénk. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm ezt a szomorú tartalmú hozzászólást, de persze megértem önöket sajnálatos módon, nincs lehetőség arra, hogy közvetlenül fel lehessen lépni ez ellen. Megkérdezhetném azt, hogy hogyan gondolkodik ön az Európai Bíróság esetleges bekapcsolásáról? Tőlem kérdezi azt, hogy az Európai Bírósággal mi legyen, nem halljuk az elnök hozzászólását. Én nem eh, említett említettem az Európai Bíróságot, nem mondja az ennek, én említettem azt. Ön úgy gondolja azt, hogy érdemes bekapcsolni az Európai Bíróságot, a szakértőnk nem gondolja így. Bizottság, igen, szerintem először is a lengyel bírósághoz kell fordulni, és hogyha úgy gondolják, hogy, a, hogy itt EU szabályozásról van szó, akkor előzetes véleményt kérhet a bíróságtól, de mi mindenképpen úgy gondoljuk, hogy úgy gondoljuk, hogy itt nincs annyira nagy EU-s jogi gond. Nagyon bonyolult ez a téma, mondja az elnök. Oh, sorry, yes, for the second you get your reply. Thank you. Yes, Uh, Sophie Weismanger from... Uh, Sophie Weismanger vagyok az Európai Bizottságtól. A fogyasztói jogok, a digitális piac, illetve a szakképzettség elismerése. Ezzel kapcsolatban egyetértünk mindazzal, amit a hozzászólók elmondtak. Ugyanakkor ez a munka folyamatban van, a szabályozás, a jogszabályozás ezeken a területeken állandóan alakulóban van, hiszen um, próbáljuk elérni a digitális piacot, új kezdeményezések vannak, a geoblokkolás esetében itt is van már egyfajta jogi szöveg, amit elfogadtak, illetve javasoltak, ami pedig a szakképzettség elismerését illeti. Egyetértünk abban, egyetetünk azzal, amit a millió kutatója elmondott. Ez is alakulóban van, ahogy hallhatták, az irányelvet tovább szűkítették, 2003-ban ezt felülvizsgálták, és valószínűleg az elkövetkező években új módosítások és be fognak eh, következni. Semmi sincs kőbe vésve, és eh, a petíciók segíthetnek nekünk abban, hogy eh, javítsunk a jogszabályokon. Támogatjuk a parlamenti képviselők hozzászólását is, és ez, a, ez még alakulóban van ez a folyamat. Thank you, and uh, uh, you may understand. Köszönöm, mondja az elnök. Ne felejtsük el, hogy keressük azokat az eszközöket, amelyekkel nyomást tudunk gyakorolni annak érdekében, hogy javuljon a helyzet a jövőben az Európai Bizottság részéről ki szeretne és tudna további részleteket is megosztani velünk. Köszönöm. Akkor megint a szakértőinkkel folytatjuk a következő panel megbeszéléssel. Thank you. Um, thank you very much. Uh, I... Köszönöm szépen, elnök úr. Lengyelül fogok válaszolni a lengyel képviselő asszony kérdésére, praktikus okokból, úgyhogy mindenki tegye fel a fejhallgatóját, ha csak nem tud szép lengyel nyelven. Köszönöm szépen, tehát nincsenek eszközeink arra, hogy bármiféle módon polgárjogi szerződésekbe bele nyúljunk. Egyedül azt ellenőrizhetjük, hogy ezek a szerződések nem munkajogi jellegűek. Bármilyen néven is nevezzék ezeket a szerződéseket, hogyha munka szerződés jellegűek, akkor annak is minősülnek. A munka, a munkavállaló helyébe képzelve magunkat, gondoljuk csak át, mit kell tennie ennek a munkavállalónak, hogy az ígérvényt visszakapja. Először is egy munkajogi bírósághoz kell fordulnia, be kell bizonyítania, hogy ez egy munkaszerződés, aztán pedig pedig az fizetésének maximum háromszorosára terjed a, a jogi felelősség. Hogyha nem sikerül bizonyítani, hogy ez munka szerződés jellegű, akkor gyakorlatilag érvényes marad az ígérvény. Sajnálatos módon úgy tűnik, hogy ez egy nemzeti ügy, kivéve, azokat a helyzeteket, amelyeket megpróbáltam a prezentációm végén felvázolni, azaz, hogyha határon átnyúló jelleget ölt a probléma, vagy valakit gyakorlatilag megakadályoznak abban, hogy elhagyja az országot. Ez itt már ember kereskedelemnek minősül, ami nyilván minden uniós tagállam joga szerint bűncselekménynek minősül. Az a baj, hogy ez az ígérvény csak egy eszköze annak, hogy amely először is egy, egy bevett eszköz a jogban egyébként, amely sajnos visszaélhetnek és emberkereskedelem céljaira használhatják fel. Tehát én egyszerűen azt javasolom, hogy a munkavállaló és a munkáltató közötti kapcsolatokban az ígérvényeket teljesen ki kell iktatni, de vannak egyébként erre vonatkozó működő megoldások, és ez rögtön válasz is a második kérdésre. Vannak tagállamok, ahol léteznek működő megoldások? Nem egy megoldhatatlan probléma ez tehát. Az Európai Parlament kutató osztálya több tagállamra vonatkozó tanulmányt végzett, az elején hallhattuk a bevezetőt. Franciaországban mindig ellenőrzik például, hogy van-e ok arra, hogy e, érvényt szerezzenek az ígérvénynek. Dániában és Németországban. Ez egy ismeretlen eszköz. Olaszországban és uh, Lengyelországban, nem Spanyolország például teljesen betiltotta ezen ígérvények használatát. Közép-Kelet-Európa, ahol leginkább kivannak téve ennek a problémának. Horvátországban teljesen betiltották az ígérvényeket. Ugyanez igaz Romániára, Lengyelországra, Litvániára. Itt még mindig lehet ilyen szerződéseket kötni. Hogyha megengedik, akkor röviden reagálnék Zdenok asszony által felvetett kérdésre is. A petíciós bizottságban kerül témára ez a téma, pontosan azért, mert nincsenek európai szinten olyan szabályok, amelyek tiltanák az ígérvények használatát. Ezért van az, hogy nagyon valószínűtlen, hogy az Európai Bíróság elé kerüljön egy ilyen ügy? Azért, mert ennek nincs eh, nemzetközi eleme, kivéve, hogyha valóban átlépnek egy határt. Tehát szerintem az Európai Bizottságnak igazából most nem jogalkotási lépéseket kell tennie, tájékoztatni kell hiszen az embereket, hiszen a valaki, aki tudja, hogy mi az ígérvény, soha nem írná alá azért, hogy cserébe kapjon egy munkaszerződést, vagy munkát kapjon. Hát tudják képzelni, hogy mennyire elkeseredett valaki, aki egy munkaszerződés kedvéért aláír egy ilyen ígérvényt. Ez borzasztó ez modern abszolgasság. Köszönjük szépen. Na, úr, tényleg csak röviden záró kommentárként. Geoblocking ügyében itt csak enforcement kérdésről van szó? Nem, a verseny jog jogérvényesítés mindig expose módon működik. egyértelmű jogi keretre van szükség. Hogyha az audiovizuális szolgáltatások esetét eh, vizsgáljuk meg, akkor egész egyszerűen az ilyen típusú szolgáltatásokra az irányelv nem vonatkozik, mert a szolgáltatási irányelv audiovizuális eh, szolgáltatásokat kizárja a hatája alól. Ez az irányelv. Tehát igenis szükség van jogalkotási megoldásokra. Eh, Pitére asszony kérdésére akkor áttérve, mit kellene tenni? Egy geoblocking javaslat már az asztalon, ezekkel a kérdésekkel foglalkozni kell. És a fogyasztókkal szembeni diszkrimináció ellenességre vonatkozó részeket pedig alapvetően végig kell gondolni, mert egyébként egy ideje végzünk el elemzéseket, úgy érezzük, hogy egy rendelettervezet már készül, de egy másik eszközt is keresni kell, mert jelenleg például a video on demand platformokra ez egyelőre nem vonatkozik. Tehát Lengyelországból, hogyha valaki leszeretne tölteni video on demand szolgáltatást, akkor arra ez nem megoldás. Spanyolul válaszolok a spanyol kérdés. En español en el parlamento. Nos, kihasználtam ezt a lehetőséget. Egyetértek önökkel azzal, hogy Európa, a bizottság, a parlament és a tanács és a tagállamok. Mi vagyunk Európa, és nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a szerződéseket a tagállamok tárgyalták le és fogadták el, és ők felelősek azért, hogy ezek az elvek eh, alkalmazásra kerüljenek, és végrehajtásra kerüljenek. És még mielőtt kimennénk az utcára az zászlókkal, felelősséget kell vállalnunk, felelősséget kell vonnunk azoknak a tagállamokat, tagállami kormányokat, amelyeknek a felelőssége a szerződések megvalósítása. Elnök, köszönöm szépen. És végül, de nem utolsó sorban, Marina Kirjani asszony. Köszönöm, elnök úr. Az első kérdésre reagálva a nyelvi kompetencia tekintetében az elvásakra, egészségügyi dolgozók számára már csak közegészségügyi okokból is a, a, nyilvánvaló, hogy bizonyos követelményeket kell támasztani. Ugyanakkor a tagállamoknak meg kell találniuk az egyensúlyt a szakmai képesítések elfogadása és a jogos elvárások között hogy ha valaki egy kórházban dolgozik, akkor nyilván fontos, hogy értse, amit mondanak neki, és fordítva, hiszen itt emberi életek forognak kockán. A spanyol képviselő megjegyzésre reagálva, miszerint nemzeti szinten, tagállami szinten gátolják az európai polgárokat a jogaik gyakorlásában. Igen, ez igaz, de az általam olvasott petíciókból számomra az derül ki, hogy a legtöbbször nem tudják, hogy kihez forduljanak. Nemzeti szinten sem tudják sokszor, hogy ki illetékes. Ezért az panaszosokat arra biztatom, hogy a saját európai parlamenti képviselőjéhez forduljon, ők majd segítenek eh, nekik ebben. Tudnak segíteni a képviselők, tudnak, eh, tudják tovább irányítani a panaszost a megfelelő helyre, anélkül, hogy tovább időt eh, veszítene. Wikström asszony az elején feltelt egy kérdést, amire reagálni szeretnék. A Brexit-tel, tehát a brit kilépéssel kapcsolatban a szakmai képesítések elismerése problémás az Egyesült Királyságban. Hogyha kilépnek, még problémásabb lesz ez, nem csak az Egyesült Királyság számára, hanem a többi tagállam számára is. És itt a diplomák ekvivalenciáról beszélek, illetve a képzettségek, szaképesítések elismeréséről, és itt rengeteg eh, rejtett diszkriminációt eh, tudunk, Először a Bíróságokhoz, aztán az Európai Bírósághoz kell ezügyben fordulni. Köszönjük szépen, köszönjük mindenkinek, azoknak is, akik már nincsenek itt, akik a tanulmányt készítették. Köszönöm az Európai Bizottságnak is az elmondottakat. Ha megengednek egy záró bejelentést, a Libe szakbizottság és a foglalkoztatásügyi szakbizottságnak is tagja vagyok. Uh, Missionize also in the other two committees. Thank you very Nagyon örülök annak, hogy ezt uh, a, tényleg a dolog lényegét uh, megkaphatta. Most pedig Mici asszonynak adom meg a szót, aki a következő harmadik panel eszmecserét fogja elnökölni. Good morning, everyone. It's good to have you here. It's a very interesting. Üdvözlöm a kedves kollégákat! Roppant érdekes témával van dolgunk, amely ráadásul közvetlenül érinti az európai eh, polgárokat egy olyan téma, amelyel sokaknak meggyűlt a bajuk. Nagyon fontosnak érezzük éppen ezért, hogy a szakértők véleményét kikérjük, ez ügyben, hogy ezek közül, a kérdések közül néhány ügyében fel menjen a fátyol. A szociális jogok nagyon fontosak az emberek számára, hogyha valakitől ezeket megtagadják, az mindig problémás. A társadalombiztosítási rendszer ügyében szigorúan nemzeti kompetenciáról beszélünk, de abban a pillanatban, hogy a határokon átnyúló módon mozognak az emberek, problémák merülnek fel. Az időnk véges, hozzászólónk pedig bőven van. Ha valaki túlment a rendelkezésre álló időn, akkor majd kopogtatni fogok. Elsőként megadom a szót Emma Kamelnek, aki a Bath eh, Egyetemről érkezett. A Transvel programon dolgozik. Mobil eh, jóléti rendszerek egy transnacionális Európában a biztosítás jogok hordozhatóságának a kérdését fogjuk körbejárni. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a titkárságnak és a képviselőknek, hogy meghívtak, nagyon megtisztelő ez a lehetőség. Nagyon érdekes volt a tanulmánytól olvasva, mindaz, amit abban olvas, láttam, hallottam, de hát ez minket nem lepett meg. Röviden tehát a kutatási projektünkről beszélnék, és aztán az első két fázis vagy szakasz legfontosabb eredményeit osztanám meg önökkel. Az egyik a jogszabályok és azok végrehajtása témáját érinti, erről már hallhatunk ma délelőtt. A másik pedig egy kísérleti felmérés eredményei a mobil rendszerekkel, a mobil társadalombiztosítási rendszerekkel. Kezdjük tehát az elején. A Transfer projekt a professzor a vezetője, akit hátsó sorokban ül, dögél. Egy olyan projekt, amely alapvetően a jogszabályokat, a gyakorlatot és a tapasztalatokat vizsgálja a mobilis e, európai e, munkálók esetében kétszer négy uniós tagállam e, esetében, tehát négy uniós tagállam párt vizsgál, az egyik legfontosabb ebben a munkában az, hogy ország párokat vizsgálunk, tehát azt vizsgáljuk, hogy mondjuk eh, Bulgária, Németország, Észtország, Svédország, eh, Magyarország, Ausztria és Lengyelország és Sült Királyság párjait vizsgáltuk. A 2004-es és 7-es bővítés kontextusában mozogtunk, és az ennek következtében beálló munkavállalói mozgásokat próbáltuk kicsit jobban érteni. Amikor azt mondom angolul, hogy worker, azaz munkavállaló, akkor itt nem a jogi definícióját értjük itt a munkavállalónak, hanem egy általánosabb fogalmat használunk, de hát majd azt hiszem lesz valaki, aki erről beszél ennek a definíciónak a nehézségéről. Gazdaságilag aktív uniós polgárokról beszélünk, akik informális vagy formális munkaviszonyban állnak, vagy munkanélküliek, akik 16 és 64 év közöttiek. Projektünk tehát a hordozhatósággal foglalkozik. Uniós kontextusban ez társadalom biztosítási eh, kérdés. A hordozhatóság, ez a társadalom biztosítási jogokat milyen mértékben tudják eh, igénybe venni a mobil, tehát a eh, munkavállalók. Itt vannak klasszikus és történelmi definíciók. A hordozhatóság viszonylag egyszerű kapcsolatnak tűnik. Egy uniós munkavállaló foglalkoztatnak, a társadalombiztosítást fizetnek, ebből jogosultságuk származik, és ezen jogosultságot magukkal vértik határon keresztül, amikor haza költöznek a saját hazájukba, vagy egy másik országba. A transvel ben mi úgy látjuk, hogy ennél azért valamivel bonyolultabb a helyzet mi azt találtuk, hogy három feltétel határozza meg a uniós szociális jogok hordozhatóságát. Az egyik a tartózkodás feltételei, a foglalkoztatás feltételei, illetve az operatív feltételek. Az, az, hogy mennyire férnek hozzá eh, a társadalombiztosításhoz. A tartózkodáshoz vagy lakhatáshoz, lakáshoz eh, való eh, kapcsolódó feltételek különösen bonyolultak. A társadalom biztosításban ugye a bevett fogalom a az életvitel szerű tartózkodás szerinti lakhely, hogyha pontosan idézem ennek a, gyanakkor az értelmezését igencsak nagy változatosságot mutat tagállamról tagállamra, hivatalról hivatalra. Ezek a mobilis munkavállalók igen nehéz akadályokat kell, hogy átugorjanak, amikor különböző szolgáltatásokat próbálnak igénybe venni. Vannak operatív nehézségek is, például a dokumentáció átvitele, a különböző kapcsolatok bizonyítéka, a munka, foglalkoztatási viszonyok, korábbi és jelenlegi foglalkoztatási vagy munkavállalói viszony bizonyítása, a mobilis európai munkavállalók számára ez gyakran nagyon nehéz. Végül a a foglalkoztatás, illetve e, a járulékok ügyében több mint egy feltételnek kell eleget tenni. Lehet, hogy a hazájuktól eltérő feltételeknek eleget tenni. A kettőt valahogy összeegyeztetni, hogy mindkettő akadályt egyszerűen megugorják, ez gyakran igen nehéz. Összesen tehát a szabályozó jellemzésünk alapján arra jutottunk, hogy roppant bonyolult szabályoknak kell eleget tenni, mind a helyi szerveknek, mind maguknak a mobilis munkavállalóknak, és általában ez az intézményi és jogszabályi komplexitás igen komoly akadályokat eh, rejt a társadalom biztosítási eh, jogosultságok eh, hordozhatóságát tekintetében tovább kell még vizsgálnunk ennek a részleteit. A projektünk ugyanis még nem ért véget, ugyanakkor komoly aggodalomra ad okot, hogy ez különösen nagy nehézséget okoz azok számára, akik gyakrabban költöznek egyik tagállamból a másikba, vagy akik e, jellemzően nem e, határozatlan idejű foglalkoztatottak, e, tehát akik legkiszolgáltatottabbak ez ügyben, a mobilis munkavállalók esetében ugyanis ezek további eh, nehézséget jelentenek. Egy ilyen bonyolult eh, rendszerben az, az állami szervek eh, önkényes elbírálási joga nem segít. Itt csak egy pár rövid eredményt villantanék fel. Ezek alapvetően 350 állampolgárt vizsgáltak minden egyes országban, tehát ez 4x350, azaz 1400 európai polgárt vizsgálva jutottunk ezekre az eredményekre. Elsősorban a átmeneti munkavállalás céljából, ugye a mobilis munkavállalónak nagyjából ez a definíció, ezeket vizsgáltuk kevesebb, mint 12 hónapra érkeznek egy országban. A résztvevők meggyőző többsége, ugye itt a piros oszlopot kell nézni, állandó migráns, a kék oszlop az átmeneti migráns. A svéd észt példában itt egynegyed, háromnegyed az arány, tehát a vizsgáltak több mint egynegyede <clears throat> igen mobilis átmeneti munkavállalóként érkezett Észtországból Svédországba. Úgy tűnik, hogy számukra ez különösen nehéz. A második az a munkaviszony jellemzője, a német-bolgár esetben a résztvevők majdnem fele szabálytalan alkalmazási formában áll, ugye ez a piros oszlop. 5 éves időszakot fontos érteni, hiszen ugye van ez az 5 éves korlát, ami nagyon nehéz. Összességében tehát láthatjuk, itt el kell magyaráznom, hogy itt mit látunk. Who have applied for unemployment benefit. Azoknak az arányát, akik munkanélküli segélyért folyamattak. 70%-a azoknak, akik munkanélküliek voltak, valamennyi időre jelen, kértek munkanélküli segélyt, de a jelentkezőknek egy elenyésző aránya kérte ennek a hordozhatóságát, tehát próbált élni a társadalombiztosítási koordináció intézményével. A családi támogatásokra vonatkozó nagyon hasonló számokat láthatunk. A gyermekkel rendelkezőknek mindössze 70%-a kért családtámogatást, és ellenyésző arányuk kérte ennek a hordozhatóságát. Uh, straight away that in the UK case az Egyesült Királyság esetében nulla és száz százalékra beszélünk, attól tartunk, hogy ez a, nem fedik a valóságot. Meggyőződésünk, hogy egész egyszerűen a népszavazás előtti közhangulat miatt adottak ezek az eredmények. Talán kicsi pozitívabb a helyzet, hogyha az európai egészségbiztosítási kártyát nézzük. Itt azokra vizsgáltuk, akik rendelkeztek egészségbiztosítással a hazájukban, ezeknek eh, hány százaléka kérte ennek gyakorlatilag a hordozhatóságát, sokkal mobilisabbak, de még itt is csak 70 illetve egyes esetekben csak 37 a beszélünk. Azok, akik kérnek ilyen európai egészségbiztosítási kártyát, azok szabályozottabb munka viszonyban állnak, jellemzően nők és műveltebbek. Tehát a felmérés és a szabályozási keret tanulmányozása egymást megerősíti. Igen, a tagállamok által és közötti uniós jogalkalmazás korlátozza a munkavállalók azon jogát, hogy társadalombiztosítási jogosultságot szerezzenek, illetve ezeket magukkal vigyék, hordozzák. Tehát ezeknek a megszerzése, illetve az ezekhez való hozzáférés is nagyon nehéz. Itt igen komoly nehézségeket és különbséget látunk a képzettebbek és a kevésbé képzettek, a ideglenes, illetve hosszabb munkaszerződéssel rendelkezések. Minél mobilisabb és minél szabályozatlanabb munkavállalói viszonyban áll valaki, annál inkább ki van téve ezen beszéleknek. Köszönöm szépen, és sajnálom, hogy kicsit túlfutottam a megengedett időkorláton. Um, Nos, köszönöm. Nagyon átfogó, összefoglaló, rövid és érdekes felszólalás volt. Ez a következő előadó, Ábizakula úr, aki a European Citizens Action Service jogi szakértője, az Európai Polgárok Akciószolgálatát képviseli. Köszönöm, elnök asszony! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek és megszólalhatok önök előtt olyan ügyekben, amelyek az mobilis Európai Uniós polgárokra vonatkoznak. Ma délelőtt arra kértek föl, hogy a portabilitásról, pontosabban a jogok hordozhatóságáról és a szociális jogokhoz való hozzáférésről beszéljek, különösen a benyújtott petíciók alapján. Azt látom, hogy a diáim nem láthatóak a képernyőn, de remélhetően időben majd megjelennek. Eh, a European Citizens Action Service eh, szervezet, nem kormányzati szervezet képviseletében vagyok itt, amely Brüsszelben működik, és amely ezzel foglalkozik, hogy segítsen az európai polgároknak a szabad eh, a mozgás kapcsolatos jogai gyakorlásában. Nagyon nagy tapasztalat áll mögöttünk ebben. Az egyik módja a tevékenységünknek az az, hogy az ECAS által felkért Your Europe Advice tanácsadó szolgálatot üzemeltetjük, amely lehetővé teszi a polgárok számára Európában, hogy ingyenes jogi tanácsot kapjanak olyan problémákkal és kérdésekkel kapcsolatban, amelyek fölmerülnek adott esetben a szabad mozgás, a, mozgás, a mobilitási jogaikkal kapcsolatos kérdésekben bármely polgár felveheti a kapcsolatot bármely Európai Uniós hivatalos nyelven, és kérdéseket tehet föl az Európai Uniós szintű jogaival kapcsolatban, akár online, elektronikusan, akár telefonon, és a választ egy héten belül megkapják a polgárok. Az elmúlt három évben a szolgálat több mint 20 ezer megkeresésre válaszolt éves szinten. Ez a szolgálat a Your Europe, eh, a Te Európád portálon keresztül elérhető, amelyet az Európai Bizottság kezel. Az eh, tapasztalat alapján ezeknek a kérdéseknek a háromnegyede ugyanazon eh, jogi eszközökkel kapcsolatos, a 2004 per 883-as rendeletre hivatkoznak itt, amelyik a határokon átnyúló ö, ö, szociális joggyakorlást szabályozza. A másik ö, ö, jogi, jogalkotási anyag az a tartózkodási engedélyekre vonatkozó EU-s irányelv. Ö, gyakran ez a témája a kérdéseknek. A harmadik vonatkozás az pedig a szakmai eh, képzettségek. Tehát TB, tartózkodási engedélyek, eh, szakmai végzettségek elismerése, ezek a kérdések jelentik az ügyeknek az el, eh, elsőprő többségét. Hogyha megnézzük az elmúlt öt év anyagait, akkor azt látjuk, hogy egyre több a kérdés. A, szoci... a társadalombiztonság a társadalombiztosítással kapcsolatos kérdések 2011-től máig kb. az egy harmadát teszik ki a kérdéseknek, hogy milyen gyakorlatias problémákkal néznek szembe az európai polgárok, miről számolnak be. Arról tudok néhány szóban beszélni. Először is Fontos megértenünk azt, hogy mik a szabályok, amelyek a, szociál, a társadalombiztosítási koordinációra vonatkoznak. Ugye a 883 per 2004 es már hivatkoztam, de nem ez az egyetlen anyag, vannak végrehajtási rendeletek, döntések és ajánlások az adminisztratív bizottság részéről a koordinálással kapcsolatban. És végül a, a 2004 per 48-as is tartalmaz rendelkezéseket ugyanezzel kapcsolatban. Ugye az európai polgárok legjellemző problémái ezeknek a szabályoknak a megsértésével kapcsolatosak, különösen ami a vonatkozó jogot illeti. A rendelet kimondja, hogy azt, hogy az állampolgár, az EU-s polgár hol fizessen TB-t és hol kapja a szolgáltatásokat, az attól függ, hogy hol dolgozik, ahol fizikailag teljesíti a munkáját, vagy hogyha nem dolgozik, akkor általában ez az, az ország, amelyben letelepült, ahol tartózkodik. És nagyon sok olyan megkeresést találunk, amely mind a foglalkoztatók mind a hatóságok, tagállami hatóságok gyakran figyelmen kívül hagyják a szabályokat. Tehát például valaki egy országból egy másikba költözik dolgozni, és ahelyett, hogy az új országban kapcsolódnak be a TB rendszerbe, a munkaadók és a társadalombiztosítási befizetések szempontjából is továbbra is abban az országban fizeti a TB-t, ahol korábban dolgozott, és ahol már valójában nem tartozik az adott személy a szabályok hatája alá. És itt a probléma, hogyha elveszíti a munkáját abban az országban, ahol konkrétan dolgozik, ott azt mondják, hogy hát nem kap semmit, mert nem, vagy, nem fed le a TB, nem tartozó a TB hatája alá. A másik ország pedig azt mondja, hogy hát itt fizetsz ugyan TB, de nem ebben az országban dolgozom meg, úgyhogy élsz, úgyhogy ott kérjél pénzt, ellátást. Gyakran itt szándékos tagállami magatartásról is beszélnünk kell, akik tudatosan hunynak szemet a fölött, hogy TB hozzájárulásokat fogadnak el olyan személytől, akiről tudják, hogy nem kap cserébe semmit. Ez az a tagállamtól, mert máshol dolgozik. De ha valaki elköltözik egy másik országból, dolgozik, majd munka, elveszíti a munkahelyét, ott figyelembe kell tartania figyelme kell vennie az ottani tagállamnak azt is, hogy milyen TB járulékokat fizetett az adott dolgozó azon egyéb tagállamokban is, ahol egy, korábban dolgozott, ezt azonban nem tartják be ezt a követelést. Aztán nagyon gyakran a tagállami hatóságokkal való kommunikáció, ezzel kapcsolatban sok a panasz, gyakran nem kapnak választ, ilyenkor panaszkodnak a bizottság felé, vagy a PETI szakbizottság felé, és ennek alapján már általában kapnak választ. A tagállami hatósági eljárások nagyon sokszor igen terhesek, például különösen Franciaországban azt látjuk, hogy figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy vannak európai szabványosított normák a TB-vel kapcsolatban. Tehát amikor az ember elköltözik egy másik országba, és szeretné megmutatni, hogy korábban hol fizetett és ennyi mennyi TB-t, és eh, akkor erre vannak bizonyos, hogy az S1-esre már hivatkoztunk, bizonyos nyomtatványok, amelyekkel ezt meg lehet tenni Európai Uniós szinten. Ez igazolja, hogy az illető személy eh, egészségügyi ellátásra jogosult abban az országban, ahova költözött. Sok ilyen nyomtatvány létezik, Ezeket azonban általában nem fogadják el az adott személy jogosultságainak az igazolására. Például bizonyos országokban E, az anyakönyv anyakönyvi kivonatának, születési kivonatának, e, vagy a családi állapotára vonatkozó iratoknak a, a e, hiteles fordítását is bekérik, amely bizonyos tagállamokban egyszerűen nem beszerezhető, mert nem ad ki ilyet az állam. Valójában tehát nem valósul meg az Európai Uniós szinten egységesített rendszer, és ezen kívül plusz követte terheket is rónak az adott személyekre. Például, mégiscsak nem maradok még mindig, hogyha francia nyugdíjban részesül valaki egy másik tagállamban élve, akkor ehhez be kell nyújtaniuk igazolást arról, hogy még mindig élnek. Franciaországban, akik ott élnek, elég, hogyha saját maguk nyilatkoznak arról, hogy még élnek, Viszont ha más Európai Uniós tagállam polgáráról van szó, vagy pedig külföldön élő francia polgárról van szó, akkor nem elég a személy saját nyilatkozata, hogy ő még életben van, hanem külső igazolást kell erre szereznie. Különösen olyan esetekben vannak problémák, akik, amikor európai polgárok más országba költöznek, de ott nem dolgoznak, viszont van elég forrásuk ahhoz, hogy ne jelentsenek terhet a társadalombiztosítási rendszerre. Hogyha ők megpróbálnak hozzáférni az közegészségügyi rendszerekhez, akkor nem kapnak ahhoz hozzáférést. Ez megint csak Franciaországban jellemző, de Olaszországban és Spanyolországban is, ahol az új ö, ö, ö, tartózkodási irányelvre való vélkozással megvonták az ellátásokat azoktól az inaktív, gazdaságnak inaktív más tagállamból érkező polgároktól, akik nem dolgoznak ugye az adott tagállamban, jó lehet, vannak forrásaik. Van olyan helyzet is, amikor az adott polgár hozzáférhet a közegészségügyhöz, de ha ezt megteszi, akkor büntetést kapnak tulajdonképpen a tartózkodás engedély szempontjából konkrétan, hogyha valaki diák vagy nem dolgozik, de van elég pénze, hogy az Egyesült Királyságban éljen, és hozzáférnek az egészségügyi ellátáshoz, az NHS-hez, tehát a, e, a, akkor ezt meg is tehetik, ugye brit e, e, törvények alapján, akkor viszont a belügy, amelynek az a feladat, hogy a bevándorlási ügyeket kezelje, és a tartozkodási engedélyekkel kapcsolatos direktívával kapcsolatos kezelettségeket is, ebben az esetben ők intézkednek és megtagadják a tartózkodási jogot. Tehát nagyon sok embert érint ez, statisztikánk nincsen, mert azt mondja a home office, hogy túlságosan drága lenne statisztikát generálni erre, Erről nem tudják megmondani, hogy a közegészségügyi rendszerhez való hozzáférés alapján hány embert utasítanak ki az országból úgyhogy nem tudunk konkrétumokat mondani. De vannak olyan példák, amelyek azt mutatják, hogy eh, a TB jogosultságok eh, hordozhatósága kapcsán eh, van a probléma. Például egy horvát állampolgár nem tudta Írországból elvinni a jogosultságait az Egyesült Királyságban. Természetesen nincs, nem áll rendelkezésünkre minden dokumentáció a petícióban, de ez például úgy tűnik, hogy megszegi azt a szabályt, amely eh, a jutatások kifizetésére kötelezi a tagállamot, függetlenül, hogy melyik eh, tagállamban él az illető. Eh, hiszen ha másik államban laknak, akkor is fizetni kell nekik a pénzbeni eh, eh, eh, járandóságokat. Nagyon sok példánk van arra, hogy nem kapnak választ, vagy túlságosan későn kapnak választ, hogy a panaszokat nem vizsgálják ki kellő időben. Vannak más eh, petíciózók, akik esetében nem lehet tudni, hogy szabálysértésről van-e szó, vagy pedig az európai eh, szabályok nem ismeréséről. Az egyik ilyen példa egy olyan panasz, amelyet eh, azzal kapcsolatban nyújtott be a petíciózó, hogy Svédországban érő Dán polgárok panaszkodtak, hogy Dán adót kell fizetniük a Dán nyugdíjukról, jól lehet Svédországban élnek. Azért van ez így, mert sajnos nincs EU-s koordinációs szabály az adózásról, csak a TB-ről. Ennek semmi köze az adózáshoz. És e, egy e, az északi országra vonatkozó adóegyezménye megoldás. Ez lehetővé teszi, hogy a nyugdíjat kifizető államnak lehetővé teszi az adó levonását akkor is, hogyha az az ország egy másik, az az illető személy egy másik országban él. Mik lehetnek a megoldások? Nos, először is hangsúlyozom ki, hogy a Your Europe, a Te Európád szolgáltatást sokkal intenzívebben kellene reklámozni a polgárok között. Másrészt az EU-s TB tájékoztatásra vonatkozó anyagokat, amelyek nem találhatóak meg az interneten, sokkal jobban publikálni kell, terjeszteni kell, és esetleg létre kellene hozni egy Európai Uniós kartát, amely a tévével kapcsolatos jogokról szól. Vagy lehet, hogy a Szolvitnak a lehetőségeit kellene megerősíteni, hogy olyan ügyeket vigyen a társadalombiztosítási koordinációval kapcsolatos adminisztratív bizottság elé, amelyekről most beszélünk. Másrészt ugyancsak probléma, hogy nincs elég statisztikák arról, hogy hány ember viszi el egyik országból a másikba a TB TB jogosultságait, az ennek megkér az előadót, hogy fejezze be, az előadó pedig befejezi. Köszönöm. Elnök, hát akkor ezt teljesen jól időzítettük. Nagyon érdekes dolgokról beszéltünk, gondolom, hogy fején találta a szöget. A polgárok néha úgy érzik, hogy feljel mennek a falnak, hogyha ügyet akarnak intézni. Nagyon érdekes felszólás volt ez arról, hogy milyen problémákba futnak bele a polgárok tömegesen, hogyha nem a születésük szerinti országban élnek. A következő felszólaló Gabriela Alberti lesz. Alberti asszony pontosan ezekkel az akadályokkal kapcsolatban fog előadni. Meg is adnám neki a szót. Köszönöm szépen és köszönöm azt, hogy a szakbizottság meghívott engem erre a nagyon fontos meghallgatásra, és talán meg fogom ismételni mindazt, amit elmondtak a kollégáim. Én különösképpen a bizonytalan helyzetű munkavállalók helyzetével szeretnék beszélni azokról, akik esetlegesen a rendszer törésvonalaiba esnek. Mielőtt még hozzáfognék, fontos arra emlékeztetni banunkat, hogy honnan is eh, származik az Európai Unióban a szociális biztonság koordinálása. Ezt azért vezették be eredetileg, mert úgy gondolták, hogy ösztönözni kell a munkavállalókat arra, hogy az Európa, Európai Unióban mozogjanak. a mobilitás, illetve a szociális jutatásokhoz való jog alapvető fontosságú a belső piacban, és ez hozzájárult ahhoz, hogy a közös piac létrejöhessen. A koordináció azonban nem azt jelenti, hogy harmonizációról van szó, ezt már az előttem szólók kiemelték. A harmonizáció azt jelenteni, hogy mindenhol egyforma lenne a, a szociális jog, az EU állampolgárok és a az állandó tartózkodó helyen rendelkezők számára, azonban ez nem teljesen így van. Ami a koordináció jelent, az az, hogy egyfaj, van egyfajta kommunikáció a rendszeren belül és a rendszerek között, és ez a szociális biztonság folytonosságát biztosítja. Volt egy másik tanulmány, amit az Európai Parlament számára végeztem, más ö, ö, kollégákkal, például másik Sík együtt, és itt megvizsgáltuk azt, hogy mi a kapcsolat a gazdasági ö, szabadság, illetve a szociális ö, védelem között. Tudjuk, hogy nagyon sok feszültség van a két aspektus között a belső piacon, de amire mi koncentráltunk a tanulmányunkban, az az volt, hogy milyen hatásai vannak mindennek a munkavállalókra, vagy a korábbi munkavállalókra főként. Az eredmény, amit kaptunk, az az volt, amit ez a dia próbál bemutatni. A szabad mozgáshoz való jog vagy az, hogy szabadon nyújthassanak szolgáltatásokat mind az egyének, mind pedig a cégek számára nagyon fontos a belső piacon, és azt láthatjuk, hogyha megnézzük a szociális biztonság kérdését, akkor azt láthatjuk, hogy az embereket nagyon különbözően kezelik, státuszuknak megfelelően. Hogyha megnézzük a sárga részt a grafikán, akkor azt láthatjuk, hogy különböző kategóriák vannak, vannak magnális munkavállalók, munkát keresők, vagy határokon dolgozó munkavállalók, vagy olyan szegény személyek, akik nem férnek hozzá a szociális jutatásokhoz. Az egyik érv, amit kidolgozott Siek kollégám, az az volt, hogy voltak olyan jutatások, amelyek nagyon problematikus területet jelentenek az egyenlő bánásmód szempontjából, akkor, amikor a hozzáférésről van szó a szociális jogok esetében. Hogy kitérjek egy kicsit jobban a különböző munkavállalói kategóriákra, azt láthattuk, hogy a kiküldetésben lévő munkavállalókat kizárták a szociális jogokból, de itt voltak még a szabadon mozgók, az ő esetükben sem volt megfelelő a helyzet, azt láthatjuk, hogy a munkavállalók helyzete rosszabbodott, a tagállamok csak egyhangulag fogadnak el iránymutatásokat arra, amely, akadály, amely korlátozza azt, hogy ki kaphat munkavállalói státuszt európai jogszabályok értelmében. azt láthatjuk, hogy egy paradox helyzet áll elő. 2009 óta, a Lisszaboni szerződés óta a szociális és munkajogok jogilag kötelezőek, és azt láthatjuk azonban, hogy a valóságban egyre inkább korlátozódott a mozgásból lévő munkavállalók joga. Gyakran ez amiatt van, mert populista pártok félelmet keltenek, viszont a paradox az az, hogy a szociális védelem területén, hogyha egyforma jogok lennének, el, azáltal elkerülhető lenne a szociális dömping, amitől ö, sokan félnek. A munkavállalók szabad mozgása ezek a munkavállalók korábban elfogadták a, az alacsonyabb standardokat, viszont a, hogyha egyfajta jogok lennének, akkor tanulmányok szerint ez megakadályozná mindezt. Hogyha összehasonlítjuk a tanulmányainkat a petíciókkal, akkor láthatjuk azt, hogy voltak olyan jutatások, amelyek nem voltak elérhetőek a munkavállalók számára. Azért, mert nem szerették volna, hogyha ezek a személyek egyfajta terhet jelentenek a szociális ellátórendszernek. A cél az az volt, hogy retroaktív, visszamenőlegesen bizonyítsák azt, hogy ők nem jelentettek terhet az ellátórendszer számára. Ezt láthattuk a millió tanulmányban is, Spanyolországot is kiemelték, ahol a, a teher fogalmát nem igazán definiálták Belgiumban és vannak rendszeresen ellenőrzések, melyel az állítólagos visszaéléseket próbálják felderíteni. Gyorsan szeretnék valamit mondani a családi pótlékról, családi juttatásokról, amely a svéd gyerekek esetében bukkant fel Spanyolországban. Az, itt a szülők Svédországban fizették a hozzájárulásokat, és itt nem kezelték őket megfelelően. Itt az EU jogszabályokat nem megfelelően alkalmazták, és egyetértek ezzel, de ami aggaszt engem az az, hogy a jövőbeli munka mobilitási csomag keretében, amelyről jelenleg folyik a vita, itt Számos dokumentum, például az Inka cégil, azt um, emeli ki, hogy az ilyenfajta hozzáállás egyre gyakrabban fog előfordulni, és nagyon aggasztó az, hogyha a mobilitási csomag keretén belül itt csak korlátozott jogokat kapnának ilyen esetekben. Összefoglalva azt láthatjuk, hogy egyfajta restriktív minta az esetjogban. Ha megnézzük a Dánó, Alimanovics vagy Garcia Nieto eseteket, itt eléggé restriktív mintákat láthatunk a szociális jutatásokhoz való hozzáférés esetében. Itt főként nagyon bizonytalan helyzetben lévő munkavállalókról volt szó ha megnézzük az Egyesült Királyság és az Európai Bizottság közötti jogi esetet, az Egyesült Királyság sokkal szigorúbb előírásokat vezetett be a munkakeresők esetében. Be kellett mutatniuk azt, hogy tényleg munkát keresnek. Ez egy olyan eset, amit, ez egy olyan eset, amit nem lenne szabad követni. az Európai Bíróság eléggé ambivalens hozzáállást tan- tanúsított. Lehet, hogy a Egyesült Királyság felépése diszkriminatív, viszont a tagállamok a pénzügyi aggályok esetében hasonló hozzáállást tanúsíthatnak. Ezeknek a hatásai tudományunk alapján azt látjuk, hogy a szociális biztonsághoz való hozzáférés fontos, hogy szeretnénk növelni a mobilitást, az EU integráció veszélybe kerül, hogyha az EU intézmények nem próbálják erősíteni az emberi jogok vonzatát a mobilitás kapcsán. És bár vannak ilyen korlátozó minták, mégis nagyon fontos szolgáltatásokat bezárnak a költségvetés csökkentés miatt, például az Inkan és bezár, az európai intézményeknek meg kell vizsgálniuk ezt, és nyomon kell követni azt, hogy mit történik az Egyesült Királyságban, ahol közvetlen esetek vannak, amelyeknél azt látjuk, hogy tartózkodási engedélyt kérnek az emberek, viszont megtagadják azt, mert nem e, volt folytatólagos az egészségügyi hozzájárulások fizetése. És itt be is fejezném, mert nagyon szalad az idő. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy betartotta a hozzászólási idejét, kiemelte a problémákat különböző szempontokból, és láthatjuk, hogy tényleg problémával állunk szemben 365 fokos körben, tehát minden a problémákat láthatunk. Most pedig megadom a szót Kari Kaspernek. Kasper úr a, a, övé most a szó. Köszönöm szépen Észtországból, egy apró kis tagámból érkeztem, megragadom az alkalmat, hogy az anyanyelvemen szóljak hozzá, úgyhogy az észtől nem értők figyelmét felhívom, most tegyék fel a fejhallgatójukat. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Kiváló lehetőség és nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt a petíciós szakbizottságban beszéltek erről a fontos témáról. Az európai polgárok számára a szociális jogosultságokhoz való és ellátáshoz való hozzáférés roppant fontos. A szociális piacgazdaság a gyakorlatban is működik, ezt tudjuk bebizonyítani az európaiaknak. Kutatásaim során elsősorban a diákok mobilitásával és a számukra nyújtott különböző szociális jogosultságokkal foglalkoztam elsősorban. minden olyan uniós állampolgár, aki más tagállamba megy tanulni, jogosult ugyanazokra, azok a járulékokra, mint bárki más, a, a különböző ösztöndíjak ügyében a, persze kivételt kell megállapítani. Egyes tagállamok csak saját diákaik számára nyújtanak ösztöndíjat, máshol mindenkinek. tehát tagállamok között igen komoly eltérések vannak ezügyben. A Tallini egyetemen sok finn diák tanul, akik igen bőkező ellátásban, ösztöndiban részesülnek. Ugyanakkor az észt állam saját diákjainak nem minden esetben tud hasonlóan ellátást biztosítani. Ez jól mutatja, hogy mennyire fragmentáltak a szociális rendszerek, óriási különbségek vannak a tagállamok között, így tehát a láthatjuk, hogy milyen óriási különbség van a között, hogy valaki munkát keres, munkát vállal már, vagy esetleg diák. Az Európai Uniót akkor tudjuk közelebb hozni a polgárokhoz, amikor az uniós szabályok valóban az emberek érdekeit szolgálják a mindennapokban, és amikor ezek tisztességes szabályként működnek. A szociális utatások rendszerének komplexitását nehéz feloldani, mert bizony a tagállamok prioritásai, hagyományai, adminisztratív kapacitása, ideológiája és pénzügyi lehetősége is igen nagy szórást mutatnak. A korábbi komparatív tanulmányok azt mutatják, hogy bizony ezügyben igen nagy a különbség a tagállamok között. Röviden a felvázolnék egy-két beérkezett panaszt vagy petíciót, és ebből leszűrnék néhány következtetést. A nyugdíjak egy olyan területet képeznek, ahol úgy érzem, hogy a legsürgősebben van szükség reformokra. Van például egy egyetemi professzor kollégám, aki olyan korú, hogy már gondolkoznia kell a nyugdíjon, legalább 5 vagy 6 különböző uniós tagállamban tanított, és mindegyik országban ilyen vagy olyan formában nyugdíjjogosultságot szerzett. De mivel a rendszerek olyan eltérőek, nagyon nehéz kiszámolni, hogy milyen nyugdíjra számíthat, és ezeknek a megállapítása rengeteg időt emészt fel. A különböző társadalombiztosítási rendszerek szoros együttműködése nélkül ez egyáltalán nem működő képes. Egy német állampolgár nyújtott be egy petíciót, azaz egy panaszt, Görögországban szeretett volna nyugdíjat kapni. A petíciós szakbizottsághoz kellett fordulnia. Egy román állampolgár is benyújtott ide egy petíciót, mert a túlélő házastársnak járó ellátást nem ítélték meg neki. A különböző tagállamok szervei sajnálatos módon nem működnek együtt kellő mértékben, nem kommunikálnak egymással kellő mértékben. Úgy érezzük, hogy közös képzéssel, illetve szorosabb együttműködéssel ez a probléma megoldható lenne. Egyre több olyan európai van, hál' akik más tagállamban több tagállamon is dolgoztak, tanultak az életük során. A jövőben ezen emberek száma ugyancsak megnősült, igazából kivétel lesz az, aki egy országban, a saját hazájában élt és tanult egész életében. De, hogyha Amerikát összehasonlítjuk Európával, e szempontból is akkor láthatjuk, hogy az emberek szabad mozgásában rejlő lehetőségeket azért nem tudjuk kihasználni, mert még rengeteg ilyen akadályt támasztunk az emberek mozgásával szemben. Több tagállam is úgy érzi, hogy a különböző tagállamok közötti munkaerő áramlás a legkevésbé fájdalmas megoldás a munkaerő hiányra. Ahelyett, hogy harmadik országból fogadnának be embereket, úgy érzik, hogy ez kevésbé fájó számukra. Azt tudjuk, hogy mindig a leggyenkébb láncszem, láncszem határozza meg a rendszer egészének az erejét, és nagyon sokszor pontosan a társadalombiztosítás biztosítás illetve a különböző ellátásokra való jogosultság a leggyengébb láncszem. az észtországi nagyon bőkező ellátás járulék alapú, hiszen alapvetően a havi fizetés, illetve az ez alapján tett befizetések határozzák meg. Ez azt hiszem, hogy teljesen természetes elvárás, hogyha valaki nyugdíj befizetéseket eszközöl, akkor az ebből eredő jogosultságát vihesse magával. Fontos, hogy az e, emiatt előálló nehézségek ne álljanak fel. A férfiak és nők közötti fizetésbeli különbség természetesen nem csak most a jelenben igaz, hanem a jövőben is megjelenik majd a nyugdíjakban. Az egészségügyben némi javulást elértünk. A családi támogatások, szociális segélyek tekintetében rész eredményekről tudunk csak beszámolni, hiszen ez alapvetően nemzeti hatáskör, a tagállamokhoz tartozik, hogy meghatározzák ezeket az ellátásokat. Több tagállamban nagyon bőkezű a, a családi támogatások ellátása. Ugyanakkor a család fogalma tagállamról tagállamra eltér. Az egynemű párok esete különösen problémás, mi eléggé Perálisan támogatjuk az egynemű párokat, akik sokszor, akiktől sokszor megtagadják ez irány jogaikat. Két dologra hadd hívjam fel még a figyelmüket ezzel kapcsolatban. A jóléti ellátások kérdése roppant kényes kérdés, hogy ha valakitől megtagadják a jóléti ellátást, akkor, akkor egyrészt igazságtalanak érzik ezt, másrészt pedig bizonytalanság érzését alakíthat ki az emberekben. Nagyon gyakran, például a svéd esetben az később visszakövetelik az emberektől a számukra megállapított ellátást, ami bizony nagyon nehéz anyagi helyzetbe hozhatja őket. Fontos, hogy a rendszer úgy működjön, hogy ezek az ilyen helyzeteket megelőzzük. Egy másik probléma alapvetően a, a mobilis, szabadon mozgó emberekből fontos, hogy a befogadó országban, tehát a célországban ne kerüljön hátrányos helyzetbe ez a mobilis európai polgár, hiszen így nyilván az Európai Uniós jog nem érvényesülése miatt az egész unió szembeni ellenérzés alakulhat ki benne. Látom, hogy lejárt az időm, de azt hiszem, azt elmondhatjuk, hogy e, olyan időket élünk, amikor a szemtes technika forradalmi fejlődése a társadalombiztosítási rendszerekre is eh, kihatással lesz. Ezt nem szabad szem előtt évesztenünk, új gazdasági modellek jelenhetnek meg, éppen ezért kell azt biztosítanunk, hogy a szociális jogok eh, érvényesüljenek, és hogy eh, ezek ne különüljenek el, vagy ne váljanak le teljesen a befizetésektől. Ugyanakkor úgy érzem, hogy a technológiai fejlődésben rejlő lehetőségeket kihasználva eh, valóban javíthatunk az egész rendszer működésén hogyha nem, akkor a TB rendszerek további fragmentációját fogjuk látni Európa szerte. Thank you, Dr. Köszönöm, Kasper úr, ez egy másik nagyon érdekes felszólás volt. Ebben a nagyon érzékeny témában most szeretném megnyitni a vitát, hogy azon képviselőtársaink is eh, felvethessék a kérdéseiket, akik, eh, akik szeretnének megszólalni a különböző kérdéseknek szót fogok adni sorban, és a végén fogunk a válaszadásra lehetőséget adni, mikor minden kérdés elhangzott. Köszönöm, elnök asszony. Először is azzal kezdeném, hogy elnézést kérek, mert e, hamarosan kezdődik egy másik ülésem, és e, nem tudom meghallgatni a választ, de kollégáim itt vannak, és rajtuk keresztül meg fogom e, tudni, hogy mi volt a válasz. E, Köszönöm szépen a felszólalásokat valamennyi rendkívül érdekes előadónak. Az európai polgársággal kapcsolatos jogok az egyik legfontosabb, hogy is mondjam, értelme annak, hogy az Európai Unió létrejött. Ide tartozik egyértelműen a szabad mozgás joga, igaz? Nos, nyilván paradigmaváltásra van szükség, pontosan a legfiatalabbaknak van szükség arra, hogy mozogjanak Európa szerte, ugyanakkor ez a szabad mozgás és a jogoknak az átvihetősége, hordozhatósága nyilvánvalóan nem valósult meg megfelelő módon. Ennek sokféle oka lehet. Nincs szándék a tagállamokról, nincs koordináció. Úgy gondolom, hogy világ alá kell húznunk, hogy az Európai Uniónak az európai projektek szemben sokkal komolyabb felelősségei vannak. Ezeket a polgári jogokat és azok hordozhatóságát a, és itt a biztosítási jogokra is jutalok, meg kell erősíteni. A munkaerőpiac egyre veszélyesebb, egyre, sok veszély, de egyre több veszélyekkel a munkavállalóknak szembenéznie E, a polgárok egy szociális Európát képzelnek el. E, van lenne egy konkrét kérdésem. Sok mindent kell tennünk, e, és nagyon sok kérdést vetettek föl az előadások. Egy konkrétan érdekelne, hiszen kapunk olyan petíciókat is különböző polg- európai polgároktól, amelyek az európai egészségkártyával kapcsolatosak konkrétan, hogy ugye például tudjuk azt, hogy ez a munkavállalással függ össze, azzal, hogy a tagállami eh, eh, TB rendszerben az adott személy eh, részesül-e. És az első kérdésem ezzel kapcsolatos, a válságot azt látjuk, hogy például olyan országok, mint Spanyolország konkrétan, hazám, 2012-ben kiadott egy dekrétumot, amely felfüggesztette a tagállami TB rendszernek az általánosságát, és a 27 évvel idősebbek, akik nem dolgoznak, nem tartoznak a TB hatája alá. Ezért például egy idénymunkás, vagy egy önfoglalkoztató, vagy egy 27 évnél idősebb egyetemi hallgató Spanyolországban, de lehet, hogy más országban így van, nem kaphatja meg az Európai kártyát Európai eh, eh, rendszerben. Vagy pedig eh, három hónapra korlátozódik annak az érvényessége. Tehát nagy a szúrás, nagy az eltérés Eh, ennek a jognak a gyakorolhatóságában Európa szerte? Ez lenne az első kérdésem. Úgy gondolom, hogy a TB jogokat vagy a munkához kellene kötni, vagy pedig eh, vagy pedig ahhoz, hogy eh, az Európai Unióban egyébként elvben az egészségügyi, az egészséghez való jog alapjog. Nem tudom, hogy jól kifejtettem, hogy miről szeretnék beszélni, de erre gondoltam. <clears throat> Actually considering the... Nos, figyelembe véve a kérdés bonyolultságát, azt hiszem, hogy inkább most megadom a szót a válaszadónak. Ki szeretne a felszadók közül erre reagálni? Mert ez egy összetett kérdés. Bakle úr. Thank you, Madam Chair. Um... Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Biztosítási Kártyát ebben a tagállami egészségügyi hatóságoknak kell kiadnia olyan személyek részére, akik az ő rend, rendszerüknek a részesei. Ezt a tagállami törvények határozzák meg, nem pedig az Európai Uniós jog. Tehát bizonyos országokban lehetséges, hogy az európai hogy, hogy, hogy a tagállami eh, eh, eh, TB rendszer csak azokra vonatkozik, akik munkavállalók. Spanyolországban azonban ez az önfoglalkoztatókra, az idei munkásokra, a diákokra is vonatkozik, és olyanokra is, akik nem dolgoznak, akiknek nincs jövedelme. Ugyanakkor még egyszer az, hogy ki részese a tagállami TB rendszernek, azt a tagállami törvények határozzák meg, viszont ha, ha, ha ez így, ha aki, ide tartozik, annak joga van európai egészségkártyát kiváltani. Remélem hát válaszoltam elnök, Zdanak asszony kap szót. Köszönöm. Az én kérdésem talán a bizottság képviselőjéhez szólna inkább, de abban az ügyben, amelyet Alberti asszony vetett föl. Úgy gondolom, hogy az európai jogalkotást bizonyos szempontból javítani kellene, például a szokásos tartózkodási hely definíciója tekintetében. Ugye a mi eh, eh, családi jogi, gyermekjogi Eh, munkacsoportunkban e- erről sokat eh, beszélünk, hiszen a szokásos tartózkodási hely fogalmát eh, véleményünk szerint nem megfelelően használják, és különösen az Egyesült Királyságban a nem brit munkavállalók gyermekei hátrányos helyzetbe kerülnek emiatt. Ugyanígy vannak például amikor ugye Brit, Nagy-Britanniában élők szeretnék a gyermekeiket áthozni, de más megítélés eh, alá tartoznak, hogyha TB ellátást igényelnek, és más eh, bírálás alá tartoznak, hogyha más ügyeket szeretnének intézni, attól függően, hogy az adott tagállamnak mi az előnyös. Tehát eh, ha nem határozzuk meg pontosan, hogy ezek a definíciók, hogy, hogy milyenek legyenek, akkor ilyen problémák fognak továbbra is fönnállni. Elnök, ez úgy tűnik, hogy inkább egy felszólás volt, és nem annyira kérdés. Lehet, hogy amikor a bizottság majd e, szót kap, akkor majd ezzel kapcsolatban is elmondhatják a véleményüket, kivéve, hogyha a többi e, előadó szeretne reagálni. Ha nem, akkor majd a bizottság reagál. Um, e, van-e bárki más, aki szeretne kérdést föltenni az előadóknak? Uh, yes, thank you so much, Mrs. Köszönöm szépen. Szeretném az előadókat megkérdezni, különösen eh, Carmen doktort, hogy mi az oka annak, hogy nem hordozható a munkanélküli eh, ellátás és a családi ellátás, és eh, az önök munkájában kitérnek-e a határokon átnyúló, határokon átnyúló módon dolgozó munkavállalókra. Ezen kívül mi a helyzet a, az összes digitalizált TB rendszernek az összeköptésére Európai Uniós szinten? A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy milyen mértékig teremtenek akadályokat, teremt akadályokat a különböző tagállamokban használt különböző nyugdíjogosultság számítási rendszerek eh, összeilleszthetése, vagy össze nem illeszthetősége. Köszönöm a választ. Ami a mi konkrét projektünket illeti, eh, azért nem hordozhatóak bizonyos jogok, eh, pontosabban bizonyos jogok egyelőre nem hordozhatóak, de még egyelőre nem tudjuk, hogy ennek mi az oka. További meghallgatásokat kell tartanunk a mobil EU-s polgárok körében hangsúlyoznunk kell, hogy ez egy tulajdonképpen nagyon az elején vagyunk ennek a kutatásnak konkrétan az emberek nem tudják, valóban nem tudják, hogy milyen jogaik vannak, és azok hogyan adózhatóak. Ez világossá vált a, a, a felmérés legelején is. Nagyon világos, hogy az embereknek nincs ismerete, tudása a társadalombiztosítási jogok hordozásával kapcsolatban. De nem hiszem, hogy ez lenne az egyetlen ok Eh, a kvantitatív adatok, amelyeket bemutattunk, azt mutatják, hogy azok, akik kérték ezeknek a jogoknak a hordozását, és hát ide hozhatom azokat az információkat is, amelyeket a többi előadó eh, megemlített. Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy vannak olyan eh, vannak olyan eh, eh, pontok az eljárásban, amikor a, eh, ezek a dolgozók olyan hivatalokkal találkoznak, amelyek egyszerűen nem ismerik a szabályokat, vagy hibásak, hibákat követnek el. Tehát nagyon korlátozó jellegű meghatározása van például a tartoz, az adott országban tartózkodó, vagy szokásszerűen, tehát szerűen ott tartózkodó személyek, ezek a fogalmak gyakran eh, túl szoros értelmezést kapnak, de ugyanígy a szabályokat is meglehetősen korlátozó módon szűken eh, értelmezik a tagállami hatóságok, de eh, ide sorolható az is, hogy egyre több tagállamban egyre több feltételt szabnak ahhoz, hogy valaki ezekhez a jogokhoz hozzá tudjon férni. Különleges célú juttatásokról beszélt a Berti kolléga, ezek, ezen konkrét támogatási, vagy konkrét társadalombiztosítási juttatások esetében különösen jellemző, hogy ilyen feltételeket szabnak a tagállamhatóságok. És tulajdonképpen gyakran együtt él egymás mellett a tagállami szintű fogalomértelmezés és az Európai Uniós értelmezés, és a e kettő nem összeegyeztethető, különösen azok számára, akik ezeknek az ügyeknek az elbírálásában közvetlenül dolgozni kellene, döntéseket kellene hozniuk. Olyan konkrét rendeleteket is vizsgálunk, amelyek a határon átnyúló a munkavállalókkal kapcsolatosak. Később lesznek majd eredmények. Elnök, szeretném még valaki kérdést föltenni? Én szeretnék feltenni egy kérdést, ha lehet. Nagyon sok problémát kiemeltek, és tényleg az állampolgárok nem tudják, hogy mi történik, hova kell fordulniuk. vannak egy gyakorlati, vagy akár elméleti adatok arra, amelyek azt mutatnák, hogy hol vannak a problémák, és milyen megoldások lehetnek, mert csak akkor tudjuk megoldani a problémát, hogyha azt azonosítjuk. Például a nem, tud, nem, elég, nem tudják a állampolgárok, hogy mit kell tenniük, vagy fiatalok, a, ezek a személyek nem gondolnak a nyugdíjra, vagy a tagállamnak, hogy az EU-nak kellene többet tennie, vagy a bürokrácia az, -e, amely sajnálatosan akadályozza az állampolgárokat, vagy vannak-e kiskapuk, amit a tagállamok alkalmaznak ahhoz, hogy elkerüljék azt, hogy szociális jutatásokat kelljen fizetniük, Mi a probléma tehát itt pontosan? Nem tudom, hogy tudja ezt megválaszolni. Szeretnék egy gyakorlati és egy elméleti választ is, ha lehetséges. Kamel, doktor, rövidesen, röviden beszélnék a jogi kiskapukról, mert ezek a tényezők mindegyik, amiket említett, hozzájárul ehhez a problémához, de vannak tendenciák, minták is, amelyeket kiemelhetünk ahogy mondtam, nem csak arról van szó, hogy fiatal, mobilis európaiak nem foglalkoznának a nyugdíjukkal, vannak gyakorlatok, a kormányok, de az úgynevezett utcaszintű bürokraták részéről is. Ami a kiskapukat illeti, volt egy kérdés egy képviselő részéről azt illetőleg, hogy hogyan lehet meghatározni az EU jogon belül a rendszeres tartózkodási helyet, hogy ez pozitív lenne-e, és ezáltal az állampolgárok gyakorolhatnák-e a szociális ütetéshez való jogokat. Hogyha a lakóhely az a feltétel, amelynek értelmében valaki hozzáfér a jogokhoz, akkor egyértelműbben kell a tartózkodási helyet, a rendszeres tartózkodási helyet definiálni. Nem vagyok jogász, de az EU jog jelenleg egyfajta rugalmasságot tesz lehetővé annak érdekében, hogy arányosan lehessen eljárni, hogy az egyéni eseteket is figyelembe lehessen venni. Úgy vélem, hogy a jogalkotók számára azon kellene elgondolkodni, hogy hogyan lehet olyan definíciókat létrehozni, eh, amelyek a tartózkodási helyre vonatkoznak, és amelyek eléggé rugalmasak ahhoz, hogy a munkavállalók egyenlő bánásmódját, illetve a joghoz való hozzáférést jobban garantálják. Válasz. Igen, ez eh, egy jó ötlet a definíciók, a célkitűzések megfelelő definiálása, másfajta értelmezés miatt tudnak így eljárni a kormányok. Kaszper úr, én is szélesebb körben válaszolnék. A belső piac, illetve az Európai Unió az egy állandó folyamat, nem zárult ez még le. És hogy megnézzük a szociális jogokat, akkor ez a kérdéskör még nem olyan régi, és a gazdasági elképzelése mögött nem olyan régóta létezik, tehát ennek be kell indulnia, és a koordinált megközelítés, amit most alkalmazunk, az csak egy tűzoltás jellegű, mert sokkal bonyolultabb az egész téma, és ezt nem lehet megoldani gyorsan. Ezek a problémák nem fognak megszűnni a közeljövőben, kivéve, hogyha egy sokkal harmonizáltabb, egységesebb megközelítés nem lesz egyfajta átvihetőségre van szükség, egyfajta egységesítésre van szükség a rendszereket illetően, a szociális emberi jogok figyelembevételére van szükség, és akkor lehet beszélni majd arról, hogy eh, teljes mértékben ki tudjuk aknázni a belső piac előnyeit minden állampolgár számára. Jelenleg kis, lépések, kis lépésekkel haladunk, el fogunk oda jutni, de szerintem nincs egy megoldás, amely üdvözítő lehetne. Úgy vélem, hogy politikai lehetőség jelen nincs erre. Valóban egy nagyon összetett ez a probléma, és összetett megoldás kell ehhez. Röviden, mert meg kell adni a szót a bizottságnak is. Ha rövid lesz, akkor igen, Kasper úrra reagálva, a millió tanulmányában azt hallhattuk, hogy tovább kell specifikálni a jogi keretet, ez segíthetne abban, hogy a tagállamok közötti különbséget csökkenteni lehessen. Be kell valljam azt, hogy én eléggé szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, mert a tagállamok más módot fognak majd találni, hogy megkörüljék ezeket a rendeleteket, szabályozásokat. De támogatom Kasper úr megjegyzését, tehetünk lépéseket, több tudást szerezhetünk, felhívhatjuk erre az állampolgárok figyelmét, vagy akár az önkormányzatok figyelmét, de igazából a probléma alapvető jelentőségű. A jutatásoknak követnie kell a személyeket, és a tagállamoknak is eh, ebben segítenie kell. De ez eh, egy olyan munka, amely mindig is eh, övező lesz ezen ellentmondás által. Tehát a mobilis munkavállalók mindig szembe kell nézniük ezzel a problémával. Most szeretném megadni a szót az Európai Bizottságnak 5 percre, ha lehet, hogy beszéljenek arról, amiről szeretnének. Köszönöm szépen mindenkinek. Elmúlt dél mondhatom, hogy kedves délután mindenkinek. Először is üdvözölném az Európai Bizottság nevében, hogy sor kerül erre a vitára. Manapság, amikor a társadalombiztosítás körüli vita ennyire élesen folyik, akkor úgy érezzük, hogy nagyon fontos, hogy ezügyben a társadalombiztosítás együttműködésről, koordinációról beszéljünk. Először is, ha megengedik, akkor pozitívumokkal kezdem. A legtöbb esetben a TB koordináció jól működik ahogy az ma már elhangzott. Koordinációról, nem harmonizációról beszélünk, azért, mert a tagállamok határon átnyúló esetben kell, hogy együttműködjenek. Nyilván elkerülhetetlen, hogy felmerüljenek nehézségek ez ügyben. Amikor uniós jog sérül, és erről tudomást szerzünk, akkor természetesen mi fellépünk ez ügyben. a Solvit, Eurodice, eh, Eurodirect és így tovább is segítenek az Európai Bizottságnak ebben. Amennyiben bizonyítékot találunk arra, hogy uniós jog sérült, akkor azt az administratív bizottsággal, vagy a EU Pilot rendszeren keresztül, amelyről már beszéltek, megpróbálunk ezügyben tenni valamit, hogy valóban az érintett azonosított akadályokat lebontsuk. Szeretnék most az Európai Bizottság munkájáról beszámolni, beszámolni hogy mit próbálunk tenni annak érdekében, hogy javuljon a hordozhatóság a TB ügyekben, és általában a szabályoknak jobban érvényt szerezzünk. Hogyan követjük ezeket figyelemmel, folyamatosan? Először is a hordozhatósággal magával kapcsolatban eh, különleges, nem járulék alapú eh, eh, jogosultságok kivételével egy új szabály vonatkozik erre, egyetlen egy kérvényt kell benyújtani helyi szinten, ez a TB szerve válik a kivizsgáló szervé, a többi egy, tagállammal együttműködve másodszorban. Most már a TB működés elektronikus, elektronikus adatcserén dolgozunk évek óta, és azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy ez ügyben is jól haladnak a dolgok. Harmadsorban hangsúlyoznám azt, hogy az Európai Parlament TB kártya kísérleti projektjére reagálva, egy megvalósíthatósági tanulmányt folytatunk, amely alapvetően vizsgálja azt, hogy milyen technológiai fejlemények vagy újítások tudnának segíteni a mobilis munkavállalóknak abban, hogy a nemzeti hatóságokkal könnyebben kommunikálhassanak. Ezek mind olyan eszközök, amelyeknek alapvetően a célja az, hogy próbáljuk az akadályokat lebontani, ahogy ezt már korábban említettem, Ez egy újabb eszköz lesz abban, hogy az uniós munkavállalókat segítsük a jogaik hordozhatóságának a megvalósításában. Itt megemlíteném azt, hogy gyűjtjük, folyamatosan gyűjtjük a statisztikákat a TB szabályok ügyében, hogy, hogy hogyan működnek a különböző területeken. Az Európai Bizottságot az adatgyűjtésben egy egész hálózat támogatja, amelyek adatok egyébként a honlapunkon elérhetőek. A statisztikai hálózat TB mobilitás ügyben hangzatos nevet viseli egyébként ez. A az állandó lakhely, vagy életvitelszerű lakhely ügyében párhuzamos definíciók vannak. A 11-es cikkben a végrehajtási rendelkezésben egyébként erre vonatkozóan található egy egyértelmű meghatározás, ugyanakkor a különböző fogalmak különböző célt szolgálnak. Ne felejtsük el, hogy a TB rendelet csak akkor foglalkozik az, azzal, hogy életvitelszerűen hol él valaki, hogyha nem aktív szeméről van szó. Végezetül vizsgáljuk a vonatkozó jogszabály felülvizsgálatának a lehetőségét. Ez év vége előtt megtesszük ez irányú javaslatunkat. Célunk az, hogy alapvetően a koordináció javuljon ez ügyben. Köszönöm. Köszönjük az Európai Bizottságnak ezt. Robert a kolléganőmnek adom meg a szót, aki lezárja majd ezt a mai meghallgatást. Bo, Roberta, parancsolj! Köszönöm szépen, köszönet valamennyi szakértőnek, mindazoknak a kollégáknak, akik felszólaltak, és ilyen értékes gondolatokkal láttak-e bennünket a petíciókkal kapcsolatban. A parlament képviselőjeként, a belső piaci szakbizottságként és fogyasztóvédelmi szakbizottság tagjaként rendszeresen nézünk szembe belső piaci kérdésekkel, az érintettek problémáival, Ez a szakbizottság azonban egy másfajta perspektívát eh, ad. Nagyon sok eh, eh, petíciót kapunk az Európai Unió polgáraitól, amelyek rávirányítják a figyelmet a nagyon is gyakorlati érközömi problémákra, és amelyek azt kérik tőlünk, hogy hatékonyan hajt, valósítsuk meg a négy alapszabadságot. A petíciót benyújtó felek mindegyike arra világít rá, hogy mit kell tennünk, annak érdekében, hogy valamennyi szabadság mindenkinek rendelkezésére álljon. És nagyon bízom abban, hogy az a vita, amelyet már lefolytattunk, és az az információ, amelyet kaptunk, és amely kiterjed a, e, e, a polgári jogi és alkotmányügyi e, Európai Bizottsági osztálynak a tanulmányára is kiterjed, segíteni fog abban a munkánkban, hogy elérjük, hogy az alapvető jogok, a mozgás szabadsága, a szabad mozgás joga és a belső piaci, egységes belső piaci munkavállalás joga valóban eh, megvalósuljon korlátlanul, hibátlanul maga teljességében. Ami a munkavállalók eh, eh, és munkakeresők társadalmi biztosítási jogaival kapcsolatos, itt bizony megállapodásra kell jutnunk az összes frakció ról beszélek, hiszen mindannyian láttuk, hogy milyen korlátozások alá esnek például az Európai Unió-beli migráns munkavállalók, és nem mondom azt, hogy itt most egymásra kellene mutogatnunk újjal, vagy akár csak egy konkrét tagállamra kellene mutogatnunk, hogy ők a bűnösek. Azonban azt gondolom, hogy a negatív következményeket mindenképpen korlátoznunk kell olyan értelemben, hogy azok a munkavállalók, akik egy másik országban dolgoznak, mint ahol élnek, vagy megszülettek, könnyebben hozzáférhessenek a társadalombiztosítási ellátásokhoz, mert ez kihat a dolgozókra és családjaikra, is. És hogy Alberti asszony mondta, és még konkrétabban is fogalmaznék, az lenne a cél, hogy a diszkriminatív rendelkezéseket lehessen csökkenteni, az ELT, a TB rendszerek különbözőségeire való hivatkozással ne lehessen ezeket a jogokat megkurtítani. Nagyon érdekes elemzést hallottunk eh, a társadalombiztosítási jogok eh, hordozhatóságával kapcsolatban. Eh, Kármel doktor nagyon érdekes dolgokat mondott ezzel kapcsolatban. Szó került a 2000 1996-os direktívát a kiküldött munkavállalókkal kapcsolatban, illetve elhangzott, hogy jobban kellene a gyakorlatban ezeket a rendelkezéseket megvalósítani. Úgyhogy mindannyian várjuk a bizottság új munkamobilitási, munkavállalói mobilitási csomagját, amely remélhetőleg részletesebben is és gyakorlatiasabban is segítséget fog nyújtani az érintett munkavállalóknak. Ami a szakképzettségek elismerését illeti, úgy gondolom, hogy ez ugyancsak megnehezíti az Európai Uniós polgárok számára az, hogy az Európai Unión belül bárhova is elmenjenek munkát vállalni. Ezzel kapcsolatban is hallottunk igen részletes felszólalást, különösen oda kell figyelnünk arra, hogy ilyen esetben tagállami vagy EU-s kompetenciák vannak. Például az EU-nak van kompetenciája a személyek szabad mozgásának érvényesítésére, a tagállamnak pedig arra van kompetenciája, hogy ezt a szabadságot megkurtítsa. Például ugye a munkavállalói szerződések helyett polgári jogi polgári szerződések kerülnek megkötése erre oda kell figyelnünk. Ugyanakkor ezeket az ügyeket nyilvánvalóan az Európai Bizottság és a tanács figyelmébe is kell ajánlanunk közvetlenül. A bizottság egységes belső piac fejlesztésére, felpörgetésre vonatkozó elképzelésének nyilván gazdasági növekedéshez kell vezetnie olyan időben, amikor nagyon sok európai gazdaság küzd küzd, és azért arra törekszik, hogy, hogy meginduljon a, a felhívelés, az ifjúsági munkanélküliség csökkenjen, és a hiányzó beruházási források rendelkezésre álljanak, és megvalósuljanak a beruházások. Itt az egységes belső piacnak a társadalombiztosítási szempontból való további egységesítése kulcsfontosságú szerepet játszhat. Modernebb, innovatívabb megoldásokat kell keresnünk. A belső piacnak nem csak a polgárok, hanem a, startupok, a, frissen alapult vállalkozások életében is biztosítani kell egyrészt a biztos munkahelyet, másrészt a, a, a azt, hogy eh, a munkavállalók és a fogyasztók általában, a polgárok által igénybe vett termékek és eh, szolgáltatások biztonságosak, mindenkinek eh, tudnia kell, hogy tehát az a fontos, hogy, hogy mindenki számára kellő biztonságot nyújtson az egységes belső piac minden szabályozási szempontból. De beszélhetünk nyilván, és beszélnünk is kell az önfoglalkoztató ö, ö, ö, szakemberekről, orvosok, ügyvédekről, eh, alkotó emberekről, különösen akkor, hogyha ők eh, eh, internetes számítógépes platformokat használnak a tevékenységükhöz. Ugye az Európai Parlament társjogalkotóként sokat foglalkozott azzal, dolgozott annak érdekében, hogy a keres, elektronikus kereskedelem, amely a határokon átnyúló tranzakciókat valósít meg, minél inkább akadálymentesen tudjon dolgozni, de nagyon sok feladat van még. Említhetném a e, e, geoblockingot, e, az interneten keresztül igényvett szolgáltatások hordozhatóságát. Ezek nagyon fontosak nagyon sokunknak van Netflix előfizetésünk fogyasztóként. Rendelkezésükre kellene állni annak a jognak, hogy bárhol vagyunk fizikailag az Európai Unión belül, néz, néz, ugyanazt a Netflix csomagot nézhessék, ugyanazokat az adásokat, műsorokat úgy gondolják a polgárok is, hogy ezek nagyon fontos ügyek, és az Európai Parlamentnek ezekkel az ügyekkel kell foglalkoznia, hiszen ezek kézzelfogható ügyek amelyek kihatnak az életünkre. Az utolsó felvetés részemről az lenne, hogy jelen pillanatban a marakesi megállapodás végrehajtásáról beszélünk, amely, eh, eh, a, amely arról szól, hogy a vakok és gyengénlátók, vagy máskülönben fogyatékkal élő emberek hozzáférhessenek a kiadványokhoz, eh, és ennek különösen fontos szerepet kell tulajdonítanunk. Végül még egyszer elmondanám, hogy a szakbizottság elkötelezett az iránt, hogy a petíciót benyújtó felek panaszait minden lehetséges módon kezelje. Szeretnék biztosítani mindenkit arról, hogy konkrét intézkedéseket fogunk kiharcolni az illetékes hatóságoktól, annak érdekében, hogy ezek az aggályok megoldhatóak legyenek. Elnök, köszönöm szépen, köszönet a harmadik szekció felszólalóinak, köszönet a bizottságnak, köszönet Robertának. Biztos vagyok abban, hogy azok, akik az interneten keresztül hallgattak bennünket, nagyon érdekesnek tartották, hiszen ez a téma eh, leginkább azokat az embereket eh, érinti, akik eh, pontosabban ez, ez mindenkit érint, akár otthon élnek, akár egy másik európai uniós tagállamban, és nyilván nagyon sokan felkapták a fejüket, hogy mik a problémák és mik lehetnek a megoldások. Köszönöm szépen, és ezzel az ülést.